Bien, mes chers collègues, nous allons euh, reprendre notre... Kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkát. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy McLeod asszonyt itt tudom fogadni. Nagyon jól ismerjük őt. A Környezetvédelmi Ügynökséget képviseli ma délután körünkben és először is egy tájékoztatót ad arról, hogy a európai környezetvédelmi kilátások hogyan néznek ki, majd pedig alkalmunk lesz tőle kérdezni. És remélem, hogy Skulosz ö, ö, professzor és Ozbek úrak is hozzá fognak majd ehhez szólni. Öni a szó, Meklé asszony. Good afternoon, and uh, thank you very Kellemes délután kívánok mindenkinek. Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek önökkel, és bemutathatom a negyedik környezetvédelmi jelentésünket, az Európai Parlament és a társ jogalkotókkal együtt láttuk, hogy mennyire nagy fontos volt ez a szerep a múltban, és hogy mi mindent kell még a továbbiakban tennünk. Azt gondolom, hogy előttünk van egy nagy, néhány nagyon érdekes elem a jelentésből. Ez egy köttet, de önök is megkapták ezt az úgynevezett összefoglalót. Ez egy integrált elemzés, és három nagyon fontos elemet tartalmaz. Az egyik e a megatrendeknek az összegzése. Van itt belőle néhány példány, és ez e, digitálisan is hozzáférhető, és nagyon e, szívesen biztosítunk további példányt is elkezdtünk a szokásos tevékenységünket is. Ez egy automatikus értékelés, és megvizsgáltuk a különböző környezetvédelmi témákat részletesen, illetve az egyes országok teljesítményét, a végrehajtásokat, illetve a kudarcokat és sikereket. 38 ország értékelést tettünk fel az internetre, és együtt partneri kapcsolatban végeztük ezt a munkát, és ez azt jelenti, hogy egészen mostantól rendszeresen, ha nem csak évente, hanem rendszeresen frissítjük, de évente legalább egyszer a politikai döntéshozókat és a döntéshozókat általában a legfrissebb információval kívánjuk ellátni. Most csak néhány fő üzenetet szeretnék ismertetni. Ebben a szintézisben tíz ö, fő üzenetet fognak találni. A korábbi elemzésekben már az volt a fő üzenetünk, hogy a környezetvédelmi politika működik. De ennél többre van szükség, mert nagyon nagy kihívások kerültek megfogalmazásra. Több dolog jelenik meg, és az egyik fő partneremben, hogy végrehajtsuk a, meglét, a létező politikákat, és ezeket hatékonyabban valósítsuk meg. A második üzenet azok a környezetvédelmi kihívásokkal nem lehet már ö, egyszerűen foglalkozni. A múltban voltak bizonyos kérdések, amikkel külön-külön foglalkoztunk, és ez nem volt túlzottan hatékony. És egyre átfogóbb, komplexebb kérdésekről van szó, és nagyon sok elemmel kapcsolódnak a globálisan a szociális gazdasági rendszerbe. Ez új követelményeket is támaszt. Hogyha ezeket a komplex folyamatokat jobban értjük, akkor jobb lehetőségeink vannak arra is, hogy ezeket gyümölcsöt kamatoztassuk. A, harmadik, a 13 elemzésben, vagy összegzésben is benne vannak a négy prioritások a természetdiverzitás, a klímaváltozás, a, az életminőség, hulladékkezelés. Úgy gondolom, hogy valamennyien megkapták azt a csomagot, amiben ezeket az összefoglalókat átadtuk az egyes témákra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy nagyon jól látják azt is, hogy a 27-ek lépésről lépésre közelebb kerülnek a kulcsfontosságú célokhoz. Ezt látják az 1.2-es táblázatban, a 18. oldalon egy ilyen útmutatót, hogy mégis mit sikerült eddig elérni. Vannak célok, amiket jobban sikerül teljesíteni, másokat kevésbé. Ami a klímaváltozást illeti, azt tudjuk, hogy az Unió elkötelezte magát a kiotói jegyzőkönyv protokoll mellett. A, már a a 2009-es kibocsátások is már alacsonyabbak voltak, de az eredmények nem mindig pozitívak, például a közlekedésben és szállításban. A fehér könyv egy olyan dolog, amire valamennyien oda szeretnénk szólni, figyelni, és a főigazgatóval is erről tárgyaltunk, Matthias Russzal, de úgy gondolom, hogy általánosságban azt mondhatjuk a Cancúni találkozó nyitásakor, hogy még mindig nem elegendőek azok a a lépések, amiket tettünk ahhoz, hogy a hőmérséklet emelkedést két fok alá szorítsuk. A diversitást, a természeti diversitást illetően Európa már tett lépéseket, de mindenki tudja, hogy azért a végső célt nem sikerült elérnünk. 18%-a érintett a tagországoknak a földterülete, és nagyon sok partnerünk van, akikkel együtt próbáljuk ezeket a mutatókat kidolgozni, illetve megfogni. Sokkal jobban szeretnénk megérteni azt, hogy miért nem sikerült elérni a célokat. Ehhez az fontos, hogy a különböző élőhelyeket, tendenciákat jobban ismerjük. Tehát az ökoszisztémának a degradálódása, egy fontos elem, és úgy gondolom, hogy ezek a, az adatok azt mutatják, hogy nagyon sok élőhely nagyon rossz helyzetben van. 31%-ot nem is igazán ismerjük. Vannak területek, ahol az ökoinnováció és egyebek lehetővé teszik a jobb eredményeket és ilyenkor a gazdasági növekedést is. Tehát vannak jó lépések is, de mindenképpen egy kihívásról van szó. Európa egyre több forrást használ fel, és fontos a jobb hulladékgazdálkodás. gazdálkodás. Végezetül a környezet, egészség és a, az életminőségben vannak eredmények. A, a különböző szennyező anyagoknak az aránya csökken, de még mindig vannak egészségkárosodásra aggodalmat adó okok. A víz szennyezése továbbra is komoly egészségi és környezeti kockázatot jelent Európa sok területén. Egyes válaszokat We can see these connections and interactions. Láthatóak a környezeti kérdésben az összefüggések, és természetesen feltesszük a kérdést, hogyan lehet legmegfelelőbben előre haladni, és ahol volt már előrelépés, ahol van-e arra szükség, hogy új szabályt hozzunk, vagy hangsúlyokat toljunk el az or- különböző országértékelésekben ezek alapján találjuk meg a válaszokat, és ezek komplex kérdések, és nyilvánvalóan ahhoz, hogy gazdag, hogy megfelelően működjenek a, gaz, a környezetpolitikai intézkedések, ahhoz megfelelő értékelésre is van szükség. Egy intézkedés legmegfelelőbb végrehajtásához a helyi körülményeket kell figyelembe venni. Európai parlamenti képviselőként nyilvánvalóan jobban tudják, hogy az Európai Uniós dolgok nem csak itt történnek, de nagyon fontos, hogy megfelelő betekintést kapjunk a különböző országok rendkívül eltérő körülményeibe. A 2010-es jelentés a nemzeti közös struktúra körüli hozzájárulásokkal lehetőséget ad arra, hogy Tanuljunk egymástól, és összehasonlításokat is végezzünk. Rengeteg információ áll rendelkezésünkre a végrehajtásról, hogy mi működött, mi nem, a konkrét helyszínekről és váratlan eseményekről. A globális megatrendek, ahogy az Árizben már említett is írtuk, egy olyan részt biztosítottak, vagy olyan kereteket adtak, amelyel meglejszhetjük az európai körülményeket, gazdasági és társadalmi körülményeket, és azt, hogy milyen mm, jelentős mértékű a függőség a globális folyamatoktól. Kockázatok, a technológiai fejlődés, a környezeti ágazatok közti fejlődések, a kockázatok kezelése, a példanélkül álló változás mennyiségével szemben is fontos kihívás. A kulcsfontosságú üzenetek között az egyik a jövőbeni változások előrejelzése. Nem mindig arról kell csak beszélni ugye az elemzések alapján, hogy mi, mi történik ma. Hosszabb távú perspektívát kell tudni nyitni a politika in, eh, politikai intézkedések meghatározásánál és a környezeti politikák terén fontos, hogy a globális megatrendeket összekapcsoljuk egyéb eh, politikákkal, mint kereskedelem, eh, külföldi tá- külső támogatások, azért annak érdekében, hogy ezek is megfelelő mértékben hozzájáruljanak a környezet fejlesztéséhez, illetve a váratlan negatív hatásokat elkerüljék integráltabb, kidolgozott szakpolitikai leírásokra van szükség, amely az összes ágazatot érinti. Hogyan érhetjük ezt el? Valószínűleg egyfajta célt kell tudni érvényesíteni azzal, hogy több természetes információt adunk a rendelkezésre álló forrásokról, arról, hogy milyen eszközeink vannak, hogyan romlanak, milyen forrásaink vannak, hogyan romlanak, javulnak ezek az éghajlatváltozás módosulásával. A hatodik környezeti akcióprogram nyomon követése gyakorlatilag majdnem ugyanez lesz. A köv- alapkövetkeztetés, hogy a jövő érdekében minden szakpolitikának hozzá kell járulni a környezetpolitikához, a mezőgazdaságnak, hat- halászatnak. És viszont a hatékonyság az egyik vezérszavunk, amely természetesen nagy kihívást jelentő integrált koncepció. Valóban fontos az, hogy összekapcsoljuk ezt eh, a nemzetközi és az ökoszisztéma eh, felmérésekhez egyrészt, másrészt pedig eh, a döntéseinket erre alapozzuk. A hatékonyság nagyon széles körben meghatározott a fogalom a forrásokhoz való ökoszisztéma, az ökoszisztéma forrásokhoz való hozzáférése pedig korlátozott. Egyre több és egyre hatékonyabbnak kell lennünk a források felhasználásában, és 2010 től pedig nagy gondossággal kell megvizsgálnunk azt, hogy honnan származnak Európa gazdaságának forrásai, nyersanyagai. A szintézis értelmében rendkívül erős a termék függőség, a termék importtól való függőség, és emiatt igen szkeptikusaká válhatunk a környezettel szemben. Nem csak, hogy a kevesebb erőforrással kell tudnunk kielégíteni az egyre növekvő keresletet, hanem meg kell néznünk, hogy mennyire értékesek a forrásaink is. Ez a zöld gazdaságra való átállásban sokat segít. Nagyon sok különböző környezetet tapasztaltunk már meg a zöld gazdaság definíciójára. Véleményünk szerint a recesszió egyik veszélye, hogy azzal a néhány dologgal, amit korábban már, amivel korábban már foglalkoztunk el, eh, nem akarunk változtatni. Egy átfogó útmutatót szeretnénk ezért eh, meghatározni arra, hogy a gazdaság zöldebbé tételét milyen úton lehet elérni és a forráshatékonyság, a nemzeti tőke kezelése a zöld gazdaság körül legyenek az alapvető elemek. Ezzel kapcsolatban a szakpolitikai koherencia rendkívül fontos. Ez a koherencia, amely a környezeti témák között megfelelő összhangot biztosít szemben a nem koherens forrás felhasználással. Azt látjuk saját munkánkból, hogy a szakpolitikai célkitűzések az Európai Unió szélesebb kereteiben általában koherensek. Papíron minden szép, de már látszik az, hogy konfliktusok már a kezdet-kezdetén felmerülnek. Amikor különböző eszközökre próbáljuk a szakpolitikákat lefordítani, akkor az eredmény teljesen eltérő. Egy apró példa a vízárazása. Egyrészt lehet nagyon forráshatékony, másrészt pedig a rendszerben felhasznált víz mennyiségét a oly mértékben módosíthatja, hogy ez a víz, mint közjó nem felelt meg a felhasználási követelményeknek. Hogyan tudjuk a koherenciát azonban javítani? Más ágazatokhoz hasonlóan a környezetnek azt kell végig gondolnia, hogy hogyan lehet az irányítást különböző léptékekben megvalósítani, és ezeket a különböző lépéseket mégis szorosan összefogni. Az országértékelések folyamata úgy gondolom igen erősen motivál arra, hogy, megfelelő, hogy a megfelelő tudást, információt arra használjuk, hogy segítsük a politika alakítóit a jogszabályok megfogalmazásánál. Összességét tekintve a jelentés úgy gondolom nem csak, hogy átfogó értékelés, az európai környezetről, hanem úgy gondolom segít is ahhoz, hogy koherens képet kapjon különböző témákban, léptékekben, a komplex repszereket, rendszereket globálistól a lokális szintig, helyi szintig vizsgálja, az Európai Uniós szinten látszik az is, ebből, hogy a jövő években az éghajlatváltozás enyhítése, a víz, lég, légi és földi környezetben hogyan lehet az ágazat közé felfogásban más kollégákkal ezt a politikát aktualizálni. Természetesen támogatjuk a bizottság munkáját, jogszabály alkotásában és javaslatainál. De úgy gondoljuk, hogy a, mi együttműköd, a velünk való együttműködésünknek az is egy előnye lehet, hogy el tudjuk egy, őszintén be tudjuk mutatni az állampolgárok a helyi szinten, de a globális és európai szinten is, hogy a különböző érdeket felek hol, hol és hogyan tudnak megfelelő szerepet betölteni annak érdekében, hogy a környezetünk a leghatékonyabb és legegészségesebb maradjon. Köszönöm szépen, és nagy örömmel fogadom kérdéseiket. Köszönöm szépen, igazgatóasszony, ezt a nagyon világos tájékoztatást, nagyon pontos tájékoztatást, ami úgy gondolom, hogy elég sok kérdést fog kiváltani kollégáim részéről. Először talán megadnám a szót Gár- Gárbán Zserbrandinak, aki a kapcsolattartónk az ügynökséggel, és aki szót kért. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm szépen, Mekled asszony, a tájékoztatást és a jelentést. Nem csak a környezet hőmérsékletét mérik önök, hanem a mi hőmérsékletünket is, mert mi vagyunk a felelősek elég sok környezetvédelmi jogszabályért. Úgy gondolom, hogy nagyon jó azt hallani, hogy a jó úton járunk, és Európában a környezetvédelmi jogszabályalkotás is sikeres valójában. Mindazonáltal van néhány felvetésem, ön a végrehajtással és a kikényszerítéssel foglalkozott, tehát hogy a végrehajtási folyamatokat fel kell gyorsítani. Ez azt jelenti, hogy egyfelől egy kicsit az új jogszabályok alkotásánál elengedhetjük magunkat, és a meglévő jogszabályok betartatására és megvalósítására koncentrálhatunk, illetve hogyha a tagállamok végrehajtották volna a jogszabályokat úgy, ahogy kellett volna, akkor ez jelenti azt, hogy a környezetünk sokkal jobb állapotban lenne, mint amilyenben van jelenleg. Esetleg ezzel kapcsolatban, hogyha mondana valamit. Második felvetésem, amit a leíró résznek nevezett, amire szükségünk van, és foglalkozott az új forrás hatékonyság kérdéssel. Ha megnézem azt, hogy mi történik a piacon, akkor azt látjuk, hogy a vállalatok egyre inkább fenntarthatóan működnek, nem azért, mert altruista ö, ö, megközelítést alkalmaznak, hanem mert a gazdaság követeli ezt, mert a, az egyes forrásoknak a szűkössége a termelésüket veszélyezteti. Van-e olyan érzése, hogy jelenleg a piacok gyorsabban haladnak, mint mondjuk a kormányok vagy a közvélemény gondolkodása mert úgy tapasztaltuk, hogy nagyon nehéz új javaslatokat tenni az üzleti világ, mint hogyha gyorsabban haladna. Köszönöm. Thank you. I'd like to introduce... Köszönöm szépen. Jack Martin szeretném bemutatni, aki igazából összeállította ezt az egész anyagot és nagyon jól ismeri a végrehajtás kérdését jó néhány országban. Nem tudom, hogy esetleg megadjam-e neked a szót. Köszönöm szépen! Ami a végrehajtást illeti, hogyha megvizsgáljuk az elemzéseket 27 tagállamban, valamint az öt EFTA országban és a hat nyugat-balkáni országban, akkor nagyon érdekes kép derül ki ebből. Például érdekes megvizsgálni azt, hogy milyen a kapcsolat egy ország mérete, illetve az előrelépések az implementáció területén. A kisebb országok egyszerűbb kormányzati mechanizmussal sokkal gyorsabban haladnak az implementációval is. A nagyobb országokban sokszor a föderális struktúra is gátolja ezt a gyors haladást. A nyugat-balkáni helyzet nagyon érdekes, megint csak. Azt mutatja ugyanis ez a kép, hogyha megfelelőek a feltételek, és a pénzügyi feltételek főként, akkor gyorsan hatalmas előrelépéseket lehet tenni. Ezen kívül nagyon nagy az igény arra, hogy egymástól tanuljunk, tehát hogy legyenek ikerprogramok, és a bevált gyakorlatokat egymással kicseréljük. Ami pedig a felgyorsítás folyamatát illeti, azt hiszem, hogy hasznos megvizsgálni azt, hogy most a recesszió idejében mi is a helyzet a környezetvédelmi kérdésekkel, ugye nagyon sok országban szenved a környezetvédelem, akkor, amikor költségvetési megnyírbálások, megszorítások vannak, de ugyanakkor az integráció is előre halad, és azt kell, hogy mondjam, hogy a helyzet ebből a szempontból Észak-Európában egészen más, mint Dél-Olaszországban. És hogyha megnézzük a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy az integrációs perspektíva igen fontos szerepet játszik az összkép szempontjából. Amennyiben megvizsgáljuk az országokról készült jelentéseket, hát akkor azt láthatjuk, hogy az elemzésben szereplő országok mindegyikében szeretnénk további előrelépéseket látni környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása terén. Az emberek nagyobb átláthatóságot szeretnének, hogy milyen követelményeknek is kell megfelelniük, de ugyanakkor egyszerűsítést szeretnének, és nagyon sok területen, amikor az ágazati politikákat a környezetvédelmi politikával állítjuk szembe, akkor az derül ki, hogy a környezetvédők mindig sokat kérnek a különböző ágazatoktól, akik számára nem világos az, hogy hogyan, ezek milyen, milyen kérések mit is takarnak pontosan, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban, költséghatékonyabb módon megvalósítani. Tehát ebből a szempontból is az átláthatóság nagyon fontos lenne a végrehajtás során. Nagyon röviden. Ugye itt ebben a kis könyvben nagyon jó válaszokat találnak a feltett kérdésekre. Megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat. Az ipari országok úgy gondolják, hogy azért költséghatékonyak, mert megvannak azok a kritikus feltételek, amelyek ezt a fajta hatékonyságot okozzák, de Európában kezdik felé ismerni azt, hogy bizony ezek a fontos nyersanyagok, alapanyagok nem állnak rendelkezésre már, és ezért egyre fontosabb a nyersanyag hatékonyság is. Az is világosan kiderül a jelentésből, hogy szeretnénk tovább növelni a források hatékonyságát, és természetesen a gazdasági növekedéssel nagyon nehéz ebből a szempontból lépést tartani. Megnéztük az innovációt, a különböző trendeket, és azt látjuk, hogy Kína ebből a szempontból kiemelkedő, és ez egy nagyon fontos jelzés számunkra is, mert azt láthatjuk, hogy nem sokára arról fogunk párbeszédet folytatni, hogy ki is az, aki a technológiai transfert megvalósítja és merre. Bizonyos iparágak előrébb állnak ebből a szempontból, mások kicsikét hátrébb, de ez egy nagyon érdekes vita. Elnök? Köszönöm szépen, Chris Davis. Thank you, uh, President, and, uh, thank you. Köszönöm szépen. Nagyon örülök mindig annak, hogyha kérdéseket tehetek fel. Úgyhogy azzal kezdeném, hogy a klímaváltozással kapcsolatban felteszek egy kérdést. Első. A jelentésben a 20%-os 2020-ra bekövetkező 20%-os kibocsátás csökkentésről esik szó. Ugyanakkor a jelentésben azt is olvashatjuk, hogy mindez az európai területre vonatkozik. Most én ezzel kapcsolatban nem láttam még a pontos adatokat, de ha jól értelmezem, akkor azt láthatom, hogy a szüvegházhatást okozó gázok, illetve a széndiokszid kibocsátás területén 2020-ra gyakorlatilag csak exportálni fogjuk máshová a CO2 kibocsátásunkat, és nem tudjuk valójában csökkenteni. Erre tud, a kérdése tud-e választ adni? Aztán a Montreali jegyzőkönyvre is szeretnék utalni, a kiotói jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Lehetséges, hogy inkább olyan területekre kellene összpontosítanunk, ahol könnyebben tudunk előrelépni a technológia terén. Tehát további hangsúlyt kellene fektetni ezekre a területekre, hiszen az energiapolitikában nagyon nehezen tudunk változtatásokat eszközölni. Aztán a tengerek szintje. 3 mm per év, ennyit nő, hogyha jól értettem? Nos, hát ezzel kapcsolatban két kérdésem merül fel. Roger Helmer, aki az euroszkeptikusokat vezeti, illetve, hogy bocsánat, javítja magát a felszólaló, a, ő klímaváltozás szkeptikus. Hol van pontosan ez a, a vízszint nevekedés, hiszen ő azt mondja, hogy hát 50 éve ugyanarra a strandra járok, és nem tapasztaltam még ezt. hogy hogy? Most akkor nő vagy nem nő a tengerszintje? Mondjuk száz éven belül egy vagy két méter, hát ez hatalmas növekedés lenne. És végül itt van az implementáció kérdése. Ugye arról esett szó, hogy a tagállamok nagyon örülnének annak, hogyha nagyobb lenne az átláthatóság. Nem tudom, hogy Ebből a szempontból az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tette ajánlásokat a jogszabályok előkészítésével vagy értelmezésével kapcsolatban, hiszen vezetésre van itt szükség, és arra, hogy nagyon nagy, nagyon nagy segítség lenne, hogyha közé tennék ezeket az iránymutatásokat, és egyszerű szavakkal magyaráznak el a mögöttes jogszabályokat. hiszen nagyon sokat vitázunk arról, hogy milyen jogszabályokat kellene megalkotnunk, és aztán ezeket rosszul implementálják. Vagy egész egyszerűen a nemzeti kormányok, illetve a fővárosok nem követik az ajánlásokat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Megléd asszonynak a prezentációját. Nagyon örülök annak, hogy ez a jelentés elkészült. Most átlapoztam, de azt hiszem, hogy igencsak, hat, igencsak hasznos lesz, legalább annyira, mint az egy évvel korábbi jelentés. Én csak azt tudom elmondani a magam tapasztalatából, hogy ez egy olyan jelentés, amelyre itt referenciaként tekintünk a tárgyalásaink során is az MV szakbizottságban, bármikor meg lehet benne bármit nézni, tehát kézikönyvszerűen is működik, és nagyon hatékony, hasznos munka eszköze ez a parlament számára. Lenne néhány megjegyzésem, és néhány kérdésem is. Első. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy a környezetvédelmi politikákat a szakpolitikák más területeire is bevezessük ezeket a szempontokat. Ezt nagyon komolyan kell venni a következő hetekben, hónapokban, években itt a parlamentben, az ENVI szakbizottságban, főleg a kapreformja az új pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások során. Azt láthatjuk ugyanis, hogy más jogszabályokkal kell hatnunk környezetvédelmi kérdésekre is. Tehát nagyon sok az átfedés. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mekkora hangsúlyt helyeznek a gazdaság, a gazdasági növekedés és a környezet kapcsolatára, illetve a környezettel kapcsolatos jogszabályokra. Ugyanis, mint ahogyan bizonyára önök is tudják, ezek olyan témák, amelyekről rengeteget beszéltünk az elmúlt hónapok során is. De azzal kapcsolatban is, hogy a klímaváltozási politikáinkban az ambícióinkat növeljük-e vagy sem. Az Európai Bizottság egy közleménnyel állt elő nem régen. Ez igen jó érveket tartalmaz, jó gondolatokat az ambíciók emelése terén, és azzal érvelnek ők, hogy ez nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem versenyképességi szempontból is fontos lehet. De vajon ez tényleg így van, vagy sem? És vajon a környezetnek milyen hatása van a piacra? Másodszorban pedig a társadalmi költségek az adaptáció, illetve a megelőzés közötti kapcsolatra lennék kíváncsi. Mi a véleménye ezekről a dolgokról, és ezeket figyelembe veszik-e? Köszönöm szépen! Én is köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon jó, hogy itt vannak. Gyorsan megnéztem a jelentést. És most nem a klímaváltozásra szeretnék először, hanem a vegyszerekre reflektálni. Régóta látjuk azt, hogy a különböző veszélyes hulladékok, veszélyes anyagok mértéke növekedik. Önök arról beszélnek, hogy ugye itt ez világosan kapcsolódik a növekedéshez, tehát valahogy esetleg külön lehetne őket választani. Nos hát önök milyen vegyszerekre vonatkozó új jogszabályokat gondolják, hogy fontosak, például a hormonokra hatást gyakoroló vegyipari termékekre gondolok. Ez egy nagyon érdekes kérdés ugyanis. Mit tudnak tenni ezen a területen? Aztán biodiverzitás. Nagoyában új kötelezettségvállalásokat fogadtunk el, a, például a földhasználattal kapcsolatban, ugye a tanyákkal kapcsolatban nagyon nagy bajok vannak, úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy mi, hogy, hogy lehetne többet tenni, mert úgy tűnik, hogy a jelenlegi jogszabályok egyszerűen nem elegendőek. És végül térjünk vissza a klímaváltozásra. Itt az igazi kérdés az a decoupling, a különválasztás. Most azonban szeretnék arra utalni, hogy volt itt valahol egy nagyon érdekes táblázat különböző arányszámokkal, volatilis elemek, hulladékok, és így tovább. Ezek azok a területek, ahol sikeresek voltunk, de mégis ezek nagyon kis százalékát adják csak az összkibocsátásnak. A nagy problémát a közlekedés jelenti, ugye a légiközlekedés, tengeri közlekedés és az energiatermelés. Még a gázra való áttérés a szénről is nagyon olcsó, illetve öm, környezetbarát. De a legnehezebb dió, hogyha így mondhatom, két területen foglalható össze, és mégis ezek azok, amelyek 50%-át adják a kibocsátásoknak. Úgyhogy nem tudom, hogy esetleg a jövővel kapcsolatban lehetne erről vitát folytatni, hogy hol vannak azok a szisztemikus kapcsolatok, amelyeket egyébként én nagyon érdekes kutatási területnek is gondolok, például a munkaidő és a kibocsátás kérdése. Ugyanis nagyon sok tanulmány azt mutatja ki, hogyha az európaiak ugyanannyit dolgoznának munkaóra számban, mint az Egyesült Államok beli polgárok, akkor 20%-kal növekedne a kibocsátás. Tehát innen is látszik, hogy a környezetre sokszor hatása van a nem környezetvédelmi jogszabályoknak is. Ez egy fontos kérdés, azonban nem kellőképpen tanulmányoztuk még legalábbis a politikai döntéshozatal megalapozásaként. Úgyhogy ez nagyon érdekes lenne. Az önök táblázataiban is hasonló adatokat olvashatunk, de itt csak az in progress, de még nem elért célként látjuk ezeket a kérdéseket megfogalmazva. McGraves asszony, ha esetleg válaszolna az első három kérdésre, és aztán további három kérdésre biztosítunk lehetőséget a parlamenti képviselőknek. Nagyon nehéz kérdéseket kaptam. Természetesen Európa nettó részesedését eh, megvizsgáltuk mi is eh, a kibocsátásnál, és megnéztük, hogy valóban jelentős mértékben hozzájárulunk, és eh, talán nem lennénk következetesek a munkánkban, hogyha ezt nem így mutattuk volna ki, illetve hogyha nem próbálnánk erre törekedni, de megnézzük a kereskedelmi áramlatokat és, és valószínűleg meg tudnánk ma, már erre vonatkozóan adni az első becsült értéket, tehát a szénkibocsátás és az ezzel kapcsolatos számokat. A tengerszint emelkedése. Így van, ez egy konkrét kérdés, és meg lehetne valóban így fogalmazni a kérdést. Tehát a, a forrás hatékonyság kérdéséhez is illeskedik, és a, az a nyersanyag felhasználás kontra újra hasznosítás kérdés körébe is. Ami a tengerszint emelkedését illeti, hát az az igazság, el, tudnálak, el tudnám vinni önt néhány olyan helyre, ahol víz alatt lenne az ember, de az első, jel, az első jelzések már valóban erre mutatnak, hogy emelkedik a tengerszint, különböző helyeken, Euróban, Skóciában például emelkedik a, a határszéli részeken, de általában is elmondható, hogy már a partvonal kismértékben elvész, erősíti a folyamatot nyilvánvalóan az erős vihar gyakori előfordulása, de nagyon sokkal több helyen tapasztalható, tehát mint, amire szeret, mint ahogy szeretnénk vagy gondolnánk. Ezzel a kérdéssel nyilvánvalóan foglalkozni kell, de nem lehet elkörül szisztematikus tervezésen mérnöki munkával dolgozni. A clearinghouse eh, és a sérülékenység, eh, a kitettség feltérképezése. Ugye nyomon kell követni, hogy eh, hol bizonyíthatóan emelkedik a tengerszint, van egy ilyen hálózat is de pontok között, és az európai kikötők körében nagyon jó adatokat lehet gyűjteni, hiszen ők igen pontos előrejelzéseket tudnak erre vonatkozóan is adni, de nyilvánvalóan attól függ mindez, hogy mennyire sikerül az üvegházhatású gázkibocsátást csökkentenünk. Tehát megint visszatértünk ehhez a ponthoz. A végrehajtással kapcsolatban, nos, elég gyakran vagyok itt, és együttműködöm az előadókkal. Úgy gondolom, még mindig nincs meg az a kapocs, amivel, mér, amivel mérhetnénk a programokat, hogyha már egy jogszabály megszületett általában számba vesszük az indikátorainkat, és nagyon sok indikátor járult ahhoz hozzá, hogy szintetizálhassunk. De a, nagyon gyakran a formális indikátorok nem igazán alkalmasak azoknak a kérdéseknek a megválaszolására, amikre önök meg mi is kíváncsiak vagyunk. Azt hiszem tehát, hogy végre kell gondolnunk egészen pontosan egyrészt, hogy mit akarunk mérni, és erre vonatkozóan javasoltunk egy sokkal átfogóbb számbavételi rendszert. Erről már beszéltünk, tehát azért, hogy általában a forrásaink, a víz, föld, biodiverzitás hat, ezekre való hatásokat, környezeti hatásokat is mérhessük. Azt, hogy ezt az ENSZ statisztikai megközelítésével érjük el, vagy más eszközzel, az a mi döntésünk, de ehhez politikai támogatásra van szükség a környezeti és a politikai bizottságoknak. Lehetne erősíteni, átláthatóbbá lehetne ezzel tenni a jelentést de megadom csaknak mindjárt a szót. Ami a gazdaságot illeti, és a versenyképesség gondolatait, nos, a tárgyalások során megnéztük, hogy hogyan lehet ezt az elemet is eh, támogatni. És a, a bruttó nemzeti termék körüli tárgyalásokon túl azt hiszem, arra is van mód, hogy hatékony környezeti jogszabályokat fogadjunk el. A védő, környezetvédő ügynökségek állózatával megpróbáltuk a felmérés eredményeit a vonatkozó minisztériumoknak körbeadni, arra vonatkozóan, hogy mibe kerül a, az irányelvek, mint a szennyvíz irányelv, az egyéb jogszabályok végrehajtásának a költsége. Tehát megpróbálunk már visszajelzéseket szerezni arra vonatkozóan, hogy a különböző ágazatokat hogyan kell bevonni ahhoz, hogyha a végrehajtást, illetve annak hatásait javítani akarjuk. A mezőgazdaság részesedése, a növényvédőszerek, gyomírtószerek, stb. stb. a földhasználata kapcsolatban alá is tudja ásni minden más terület eredményét. Ezért nagyon fontos, hogy a GDP-n túl is eh, tárgyaljunk ezekről a kérdésekről, a költséghatókonyság eleméről. A vegyi anyagokkal kapcsolatban pedig hadd mondjam el a következőket. Állandóan aggaszt minket az, hogyha egyrészt ugye ott van a REACH, másrészt vannak eh, olyan prioritást élvező anyagok, eh, amelyekkel foglalkozunk, a vegyi anyagok mégis mérhetetlen mennyiségben kerülnek a környezetbe, és nyomon követhetetlenül. Nagyon fontos, hogy nagyon sok gyógyszer, gyógyászati szer kerül a vizekbe. Hogyha a hatás, a, a, bocsánat, a forrás hatékonyságot akarjuk javítani, akkor tulajdonképpen erősítjük ezt a hatást, hiszen kevesebb vízt használnak, és a kevesebb vízben magasabb marad, szereknek a koncentrátuma. Meg kell néznünk, hogy mit tehetünk még a környezetért. Nem hiszem, hogy célokat kellene bizonyos vegyi anyagok körül üldözni, de egyértelmű, hogy a forrást kell tudnunk megszüntetni, és a zöld vegyészet, a kiváltás és egyéb megoldások felé menni. Vannak jó példa országok, Svédország, stb ahol az orvosok környezeti szempontból hat, megfelelőbb alternatív szereket is kapnak, illetve ajánlásokat kapnak, és hogyha a, az indikátorok nem mutatnak lényeges különbséget eh, kétszer hatása között, akkor az orvosok általában a környezetbarátabbat veszik igénybe. Végül pedig a különválasztás és az üvegházhatású gázkibocsátás legfontosabb elemei. Nos, a környezetnél például azt találtuk kritikusnak, hogy a vasút körül stratégiai tervezésre van szükség, és nagyon fontos szerintem az is, hogyha a 2050-es célokat nézzük, akkor talán a szén nem a legfontosabb energiaforrás, és azok a és a, a villamosenergia, bioüzemanyagok tették a váltást lehetővé. Az infrastruktúra használat hatékonysága még nagy kérdés, ugyanúgy, ahogy korábban a légiforgalomban, légiközlekedésben ezt már egyszer végigjártuk. Az infrastruktúra Európa területének óriási részét veszi el, megvannak a vasútvonalaink, ami azonban azt mondja, hogy befolyásoljuk a biodiverzitást és egy sor más dolgot. Ugye semmi sem érintetlen, amellett, hogy a környezetre összpontosítunk, és teljesen mindegy, hogy ez mennyire tűnik tisztának ma, hogyha más elemek mellé állítjuk, akkor lehet, hogy adott esetben például a vasút nem is annyira hatékony. Lehet, hogy a szent teheneink közül el kell majd néhánytól búcsúznunk, de hát ez egy másik dolog. Nem tudom, hogy gyorsan megtehetném -e, hogy átadjam kollégámnak a szót, hiszen ő pontos dolgok, fontos dolgokat tenne hozzá. Hogyha hozzátehetek néhány szót a vegyi anyagokkal kapcsolatban, akkor az a jelentés, amit a gyógyszerekkel és a környezeti hatásokkal végeztünk, ezek eléggé jók, és azok a, például azoknak a gyógyszereknek a kezelése, amelyek nem kerültek felhasználásra, hogy azokat megfelelően biztonságosan helyezzük el a problémának a nagyobb része abból ered, hogy ezek általában a WC-ben kötnek ki ezek a felhasználatlan gyógyszerek az víztisztító berendezések esetében még a leggyor, legdrágább berendezések sem képesek a gyógyszereket, illetve azoknak hatását kiszűrni. És hát az is egy felvetődik ilyenkor, hogy kinek kell fizetni ezeket a költségeket, ezeket az infrastruktúrákat. Az egyszerűsítés tekintetében az igazi vita az arról szól, hogy a, milyen ö, környezetvédelmi ö, létesítmények ö, és a környezetvédelmi ügynökségek és az ágazati szereplők hogyan működjenek együtt. És itten a környezetvédelmi létesítmények is arról vitáznak, hogy hogyan is kell értelmezni azt, amit tőlük elvárunk, illetve kérünk. És ez egy további kihívás, hogy az ágazatnak megfelelően kommunikáljuk, mert sok esetben ők maguk nem igazán szakértők, és ez a hálózat időnként lehetőségeket kínál arra, hogy kiegészítsük azokat a vitákat, amik például a környezetvédelmi minisztériumok szintjén folynak a különböző jogalkotási folyamatokban. Elnök, köszönöm szépen, akkor folytatjuk, Judit. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Megléd asszonynak, hogy itt van, és ilyen átfogó tájékoztatást ad nekünk. Nagyon gyorsan áttekintve a jelentést, ön említette, hogy Szükségünk van arra, hogy jobban részt vegyenek az európaiak ebben a folyamatban, illetve az ökoszisztéma fenntartásában. Természetesen új és innovatívabb megoldásokat is kell találnunk a forrásokra. Teljes mértékben egyetértek mindössze annyit, hogy általában a kibocsátást azt egy technikai megoldásnak tekintjük, egy nagyobb probléma részének. Tehát vannak bizonyos műszaki megoldások, hogy a kollégáim is említette, itt a magatartásbeli változásokra lenne szükség. Tehát itt folyamatokat akarunk megváltoztatni, és valójában nem valamilyen olyan csoda megoldásról van szó, ami aztán hirtelen mindent megoldás, megoldana a szociális innováció, magatartás, váltás segített abban, hogy egyáltalán milyen hulladékok vannak, és hogyan tudjuk például a munkaidőt megváltoztatni, vagy egyáltalán fogyasztói magatartás is nagyon fontos az erőforrások megőrzése szempontjából. És miért is mondjuk ezt? Az információs kampány önmagában nem működik, nem elegendő, tehát valamilyen más módon kell az emberek figyelmét megragadni, és befolyásolni a fogyasztói magatartást. És milyen megoldások vannak? Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök meg Léd asszonynak, és szeretnék eh, sok kérdést feltenni, de a kollégák is mind tudják, eh, Megléd asszony nagyon részletesen beszélt sok mindenről, tehát a, az Európai Környezetvédelmi Hivatal Fiatal a mezőgazdaság politikát eh, a megreformálásáról is beszélt, és ennek a megreformálása egy nagy alkalom arra, hogy különböző eszközök is megújuljanak. Az egyik dolog, amin eh, érdemes lenne elgondolkodni, hogy ki fizet. Egy vannak régiók Európában, városi területek, ahol meg a fizetést meg kell szabályozni szükséges fontos lenne, hogy meglegyenek azok az, adó, azok az adatok, amik szükségesek egy ilyen rendszernek a beindításához, illetve hogyha nincsenek meg ezek, akkor mit lehet tenni? Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm meg Léna asszonynak is ez a az előadás sajnos nem maradtam, mert későn érkeztem sajnálatos módon, de bizonyára nagyon, nagyon jó volt, és csak röviden átfutottam a környezet helyzetével kapcsolatos dolgokat. Egy új ötleteket is talán feldobott, és én is szeretném megosztani a sajátjaimat, hogy megnézzük, hogy meddig jutunk. Ez egy nagyon jó munka, ez nagyon jól mutatja, hogy hol tartunk jelenleg Európában, és nagyon világosan kiemel néhány fontos kérdést a jövőre nézve. Most természetesen azt a kapcsolatot kell létrehoznunk a politikák között, amiket Európában készítünk elő. Nagyon sok olyan politika van, ami ö, itt van és amiben segíthetne az ügynökség, hogy például amikor a mezőgazdaság, közös mezőgazdaságpolitikának a reformjáról beszélünk, akkor különböző jövedelem támogatásokról és érdekről nem szükséges itt beszélni, de a fenntarthat fenntarthatósága az élelmiszertermelésnek az egyik kulcsfontosságú célja a mezőgazdaság, közös mezőgazdaságpolitika megújításának, reformjának. Tehát ez az igazi kérdés, és nagyon sok információ van, ami az ügynökségnél megvan, a környezetvédelmi ügynökségnél megvan, de a politikát pontosítani kell. Vagy például a kohéziós politikák kohéziós politikák Európában ugyancsak értékelésre kerülnek, és remélhetőleg valami kis változás is lesz bennük, de mit értünk regionális fejlesztés alatt, és mit értünk a regionális fejlesztés klíma ö, szerint megközelítését. Mit értünk ezzel pontosan, és hogyha ez adott esetben vagy a kohéziós politikában mindez hogyan jelenik meg. Ez nagyon hasznos lenne. Ugyanez igaz a kutatási politikákra kutatási politikákban is új keretekről beszélünk, vitázunk, de ott is vannak kulcskérdések, amelyek itt is például a forráshasználás hatékonysága. De mit értünk a forrás felhasználás hatékonyságán pontosan? Tehát ezekre a konkrét politikai kérdésekkel is kellene foglalkozni, és nagyon sokat segítene, hogyha ezeket pontosan tudnánk. A környezetvédelmi ügynökség nagyon hasznos lehet abban is, hogy a bizottságot segítse abban, hogy koherensebben gondolkodjon. Holnap lesz a nyersanyagokról egy kommunikációjuk, ez alapvetően azzal foglalkozik, hogy eh, hogyan lehet a nyersanyagokat a eh, kontinensünkre eljuttatni. Egy kicsit ilyen geopolitikai megközelítés ez vagy decemberben lesz más eh, egyéb is. De hogyan lehet ezeket a kutatáshatékonyság és a nyersanyag kommunikációt valahol összekapcsolni, és hogyan lehet ez koherensebb. Szeptemberben majd a biokommunikációval fog előállni a bizottság. Tehát itt a biomassa, és mit értünk a biomassa hatékony felhasználás alatt, mert lehet ezt or- gyógyszerre, élelmiszer területen felhasználni, energiát lehet csinálni, de most jelenleg csak az energia tekintetében vannak konkrét céljaink, ami a leghatékonytalabb felhasználása a biomasszának. Tehát, hogyha a teljes képet néznénk, hogy mit csinálunk a biomasszával, akkor itten az ügynökség segíthetne, mert itten a nyersanyag hatékony felhasználás, illetve a hulladékhasznosítással jutnánk el. És nagyon örülök, hogy a globális fejezet is benne van, ez nekem nagyon tetszett. Mindazonáltal, ami nem igazán világos, az az, hogy az Európai Uniós politikáknak mi a hatása a harmadik országokra. Röviden megemlítésre kerül, de hogyha politikai változásokat vizsgáljuk, akkor a legtöbb esetben is, különösen Európában, mindig csak a az Európán belüli következményeket vizsgáljuk. De azt is meg kellene nézni, hogy ezek a politikák az Európán kívüli országokra hogyan hatnak. Biodiverzitásra, kereskedelemre e- és egyebekre. Tehát az uniónak világosabbá kellene tenni azt is, hogy ezek a politikák milyen hatással vannak Európán kívül, mert a politikusok erről gyakran megfeledkeznek. Ezek csak azok az ötletek, amik egy hirtelen eszembe jutottak ebből a jelentésből. Elnök, köszönöm szépen, Megléd asszony, talán válaszol erre a három kérdésre, és aztán folytatjuk, és utána majd Skulowski úrnak is megadom a szót. Um, wonderful questions and... Csodálatos kérdések de nagyon pontos választ szeretnék adni. Mit is látunk a magatartásbeli változások terén? Ugye itt volt egy kérdés a munkaidővel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ennek a jelentésnek mik is a legfontosabb üzenetei. Mi meg vagyunk győződve arra, arról, hogy vannak nagy presztízsű projektek, de mégiscsak arra van szükség a végén, hogy az állampolgárok megvalósíthassák saját gondolataikat. És itt azt látom, hogy az állampolgárok, főként a helyi önkormányzatok meg kell, hogy értsék azt, hogy mit is jelent a mobilitás például. Tettünk egyébként erre irányuló lépéseket. Az emberek szeretnének helyi szinten változtatni a mobilitáson, de a hosszú távú ö, választásaikon például hová mennek nyaralni, már nem annyira hajlandóak változtatni. Éppen ezért kellene okosabb városi közlekedést kialakítani. Ezzel kapcsolatban vannak is javaslatok, meg kell őket valósítani. A szektoriális megközelítésben igaz az, hogy mindig van a projektekre helyi válasz az önkormányzatok vagy akár polgári kezdeményezések részéről, és ez aztán olyan változásokat generálhat, amelyek tovább gyűrűznek máshová is. Egyszerűen túl, soká, túl, túl sokba kerül, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy semmit se tegyünk. Ami a klímaváltozást illeti, komolyan kell venni azt, hogyha 2050-re ezt meg szeretnénk valósítani a céljainkat, akkor olyan módon kell ezt megtennünk, hogy puha átmenet következzen be, hogy ne legyenek ennek szociális rossz hatásai. Ami az energiát és a közlekedést illeti, az árak kombinációja egy pillanat alatt megváltoztatná a helyzetet, azonban ez túl gyors lenne, és éppen ezért a koherencia nagyon fontos politikai értelemben, magatartásbeli változtatásokra van szükség, épp úgy, mint szisztemikus változtatásokra. És ezzel a kap az élelmiszerbiztonság földhasználat kérdéséhez érkeztem el. Ugyanis azt hiszem, hogy ebben hatalmas lehetőségek rejlenek, főként a kapreformban. Ugyanis mit is szeretnénk tenni? Fentartatóan biztosítani kívánjuk az élelmiszerellátásunkat, és hogyha a környezetre gyakorolt CO2 kibocsátásunkat megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy ezeket össze kell kötni egymással. És például a termőterületeket jobban ki lehetne használni. Mert az is lehetséges, hogy most vannak olyan területek, amelyek nem igazán jó termőterületek, ugyanakkor a biodiverzitás szempontjából fontosak és ugyanakkor biztosítani kell a méltányos megélhetést a gazdák számára is. Piaci árak ezek, ezt nem mindig teszik lehetővé. Fontos lenne tehát a helyi termelők helyi piacokra való termelése. Mert itt igazából közjavak termeléséről van szükség. Víz, biodiverzitás, erdő és élelmiszertermelés. Ez ugye az option 2 és 3 közötti különbség, amennyiben ismerik az anyagot. Nos, hát ez megváltoztatná egy kicsit a helyzetet. Próbáljunk meg mennyiségi öm, bizonyítékokat bevetni arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet jobban felhasználni a földterületeket, és ugyanakkor a biodiverzitást is megfelelőképpen biztosítani. Ez tehát egy új megközelítést kínál. És ugyanez igaz a vízfelhasználásra is. Úgyhogy ezek mind olyan gondolatok, amelyek már léteznek az energia, az energiaszektorra vonatkozólag is, Rá kell majd világítanunk a helyi önkormányzatoknál is, illetve a helyi kormányoknál is ezekre a kérdésekre. Azután a gazdaságosabb válaszok szintén fontosak ebből a szempontból. Linda McEwan következik. Ne haragudjon! Még egy gyors válasz következik. Megpróbáltunk két kérdést megvizsgálni. Az első az európai politikák globális hatása megvizsgáltuk azt, hogy a, legfont, a 144 legfontosabb mezőgazdasági termény esetében a föld használat például hogy alakul. Illetve az Európai Unió több mint 1,6 millió hektárnyi területet úgymond importál élelmiszer arányosan. El kell tehát gondolkodni ezeken a dolgokon, hogyan is kívánjuk megvalósítani a céljainkat. A régiónk a ökológiai lábnyom szempontjából is összehasonlítást összehasonlítottuk az Egyesült Államokkal. Ez egyébként egy nagyon hiteles módszertan, ugyanakkor az európai párbeszéd szempontjából talán nem a legjobb, Úgyhogy ezért jó lenne, hogyha saját ökológiai lábnyom számításainkat használnánk. Nézzük meg az EU 27-ek legfontosabb paramétereit környezetvédelmi szempontból. És ez egy nagyon érdekes lehetőséget nyit meg, azzal kapcsolatban, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ki is az, aki kihasználja a természetet, ki az, aki ebből előnyt kovácsol. Ugyanis GDP aranyosan Ugye az erdészet, a mezőgazdaság és a halászat összesen 3%-át teszi ki az EU 27-ek össz GDP-jének. Ugyanakkor hogyha belevesszük a mezőgazdasági termékek élelmiszeripari felhasználását, vagy akár már a nagy és kiskereskedelmi forgalomba hozatalát, akkor már egészen másképp mutatkozik, és azt láthatjuk, hogy GDP aranyosan igazából nem a farmerek azok, akik valójában az előnyeit érvezik a földnek. Tehát itt a gazdasági láncolat szempontjából nagyon érdekes kérdések vetődnek fel. Meg a asszony, most valóban ez öné a szó. Én nem kérdést szerettem volna feltenni, hanem a gyógyszeripari kérdéssel kapcsolatban szerettem volna néhány megjegyzést tenni. Ugye a farmakovigilanciára vonatkozó irányelv a környezetvédelmi ügynökséggel közösen. Most meg is találtam végre a szöveget. Azt mondja itt a szöveg, hogy nincsenek határidők az együttműködésre, azonban a bizottságot fel kellene keresnünk, és meg kellene kérdeznünk, hogy mit is kívánnak tenni ezen a területen, és ugyanakkor a tagállamoknak is részt kell venniük a munkában és egyébként van is most már erre jogalapunk, úgyhogy meg is fogjuk tenni ezt a felkeresést. Köszönöm, Vittorio Prodi. Köszönöm. Még egyszer köszönöm szépen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség vezetőjének, hogy eljött köreinkbe. Abból kívántam kiindulni, hogy ön utalt egy új közös agrárpolitikára is, amelynek rendkívül fontos szerepe van a közjavak megtermelése szempontjából. Mire is gondolok? A mezőgazdaság biztosíthatja a környezetvédelmi szolgáltatásokat is. Például nekem nagyon tetszett az, hogy ön a talajra is utalásokat tett, valamint arra, hogy a talaj megtartást célként határozza meg, pedig ez még sajnos egy kicsikét függőben lévő harc, hiszen a talajvédelmi irányelvet továbbra is akadályozza jó néhány tagállam. Úgy vélem, hogy ez fenntarthatatlan. Azért, mert bizony a talaj véges forrás, még akkor is, hogyha ott van de mégiscsak hatásai van a globális szinten is. És ezeket szempontként kell kezelni. Tehát mindez megindokolja azt, hogy talajvédelmi politikát folytassunk. Főként az új kihívások szempontjából, amelyek a klímaváltozásból adódnak tehát abból, hogy intenzívebbek az esőzések egy részről, és ugyanakkor a kiigazítás, a hozzáigazítása a területünk minden egyes négyzetméterének meg kell valósuljon az új kihívásoknak megfelelően. Ugyanis a talaj vízmegtartó képessége növekedjen, és ezzel lehetne a talajvizeket megőrizni, vagy a felszín alatti vizeket megőrizni, sőt, megtelíteni a felszín alatti tartájainkat, de ez nagyon drága is lehet. Úgyhogy ezért fontos az, hogy a területen elvégezzük a karbantartó munkálatokat, és ugyanakkor kihasználjuk a területeken adódó megújuló energiaforrásokat is. A mezőgazdasági maradványokra szeretnék még emlékeztetni, de akár az erdőipari maradványtermékekre is, hiszen az erdőket is karban kell tartani, mert bizony sokkal nagyobb az erdőtüzek esélye is, hogyha nem tesszük ezt meg. De ugyanakkor ugye ez biomasszát is jelenthet, tehát ezért lenne nagyon fontos az, hogy egy szisztematikus cselekvést dolgozzunk ki a biomassa összeszedésére és felhasználására, mert ez egy fontos erőforrásá kell, hogy váljon, és nagyon nagy hozzájárulást jelent majd a klímaváltozáshoz való hozzáigazodásnak is. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a biomasszát összeszedjük, kezeljük, és ezt rendszerszerűen karbantartást megvalósítsuk a különböző vízfolyások tekintetében is, és ezzel apró kis vízeséseket is meg kell őriznünk, hiszen ezek rendkívül fontosak lehetnek. Mert ezek bizony egyfajta pozitív irányú ördögi kört is beindíthatnak, amely aztán az odafigyeléshez vezet természeti erőforrásainkra. Egyébként ezekre nagyon sok javaslat is megfogalmazódik ebben a jelentésben. Természetesen szeretném elolvasni a részletesen ezt a jelentést, de nagyon tetszett így első olvasatra. Köszönöm. Skulosz úr. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a meghívást. Örülök annak, hogy eljöhettem és hogy felszólalhatok. Igazából információkat szeretnék átadni, nem kérdéseket feltenni. Hozbék úr, a kollégám is itt van velem. nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy az ügynökség megalapítása óta most beszámolhatok a munkánkról. Ez a jelentés, ez a mostani jelentés, azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán optimista abból a szempontból, hogy nem jó hírekkel szolgál. Ez se nem fehér, se nem fekete, inkább a szürke különböző árnyalatait mutatja, egyfajta mozaik. Mi is az új ebben? Örülnünk kell annak, főként a parlament szempontjából, hogy milyen jellegű jelentésről is van szó. Hiszen a jelentés először a jelenlegi képet festi le, azután magyarázatokat ad, elemzéseket készít, szintézisre jut, és most végül egy olyan értékelésbe kezd bele, amelyben a lényeg nem csak a dolgok megértése, hanem az azt kiváltó okok megértése is. És ez az első alkalom, hogy erre próbálkozás született. Természetesen nem tudom hogy az ügynökség eszközeivel mennyire messze tudunk elmenni a megvalósítás területén. Az ügynökség igen sikeres, a jelentés nagyon jó, de ez nem szabad, hogy csapdává váljon, ugyanis nekem az az érzésem, a mostani vitából is, hogy talán túl sokat kérünk ettől az ügynökségtől. Egyszerre azt kérjük, hogy a legmagasabb szintű politikai választásainkban adjon iránymutatást, ugyanakkor a bizottság felé is feleljen, és nem mindig koherens ugye a bizottság politikája ebből a szempontból, és ugyanakkor a tagállamokat is a végrehajtásban kell, hogy segítse. Márpedig ez hatalmas, gigászi feladat, és azt hiszem, hogy mi ezt megpróbáljuk megtenni az ügynökség részéről, megpróbálunk ezen feladatok között egyensúlyt teremteni. Éppen ezért fontos az, hogy az ügynökség jövőbeli munkája szempontjából ezeket a dolgokat figyelembe vigyük. Sajnos, noha rendkívül jók a kapcsolataink, mégis itt ipákról van szó, tehát környezetvédelmi ügynökségekről, de most mégiscsak egy olyan területre bóklászunk, amelyen más szervezetektől kell elvegyünk, kölcsönvegyünk elemeket. Mostanáig ezt egyébként sikeresen végeztük, de most azt hallom, hogy nagyon-nagyon fontos a parlament számára, hogy eszközöket biztosítson az ügynökségnek, és ugyanakkor világos mandátumunk legyen mert mi a statisztikákat kérjük a különböző szervezetektől, és az értékelést mi magunk végezzük el, és ezt meg kell érteni. És ez kell, hogy legyen a feladatunk, hogy más intézményektől kapjunk információkat annak érdekében, hogy koherensen lássuk a statisztikákat, és azok értékelését. Azonban ez nem került megőrzésre. És ez egy fontos kérdés, amennyiben a parlament azt szeretné, hogyha a környezetvédelmi adatokat a gazdasági statisztikákkal, a demográfiai statisztikákkal, egészségügyi statisztikákkal összevessük, akkor nem több pénzre van szükségünk, vagy nem csak több pénzre, hanem több mandátumokra van szükség, ahhoz, hogy a releváns vagy illetékes ügynökségtől beszerezzük az erre vonatkozó információkat. Azután még mit is mondhatok a jelentésről? Itt az absztrakciós szint egy nagy kérdés, ugyanis nem feltétlenül értik az adminisztrációk az itt leírtakat. Miért is van ez így? Azért, mert mi közvetítőn keresztül valósítjuk meg a munkánkat, akik megpróbálják azt értékelni, hogy a különböző politikákat hogyan lehet kombinálni. Hogyha ezt meg is akarjuk valósítani, akkor az önök irányításával kell dolgozzunk, nem harmadik országban, hanem Európában capacity buildingre van szükség, a nemzeti és helyi önkormányzatok szintjén, és egy nagyon mély oktatási munkát kell elvégeznünk mindenféle szinten. Ugyanis egy olyan időszakba lépünk most be, és olyan különleges területtel foglalkozunk, amikor az összes információt már nem ö, kaphatjuk meg egy helyről, fel kell zárkóznunk, mert a következő jelentés már nem lesz ennyire optimista. Ez az én jóslatom. Átmeneti időszakban vagyunk. Most mindenről beszélünk, de mégse értünk semmit. És ez nagyon veszélyes. Úgyhogy nagyon fontos lenne az, hogy az ügynökség megkapja a mandátumot, az irányítást, a pénzt, ahhoz, hogy többet tudjon tenni. Köszönjük. Köszönjük, Stilos úr professzor úr. Ezeket a kérdéseket akkor konklúzióként átadom a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Pródi úr, igaza van, a talaj rendkívül értékes forrás, az ökorendszer pedig része annak, hogy hogyan kell a vitát, a a gondolkodásunkat a források körül indítani. Valóban a gátolt minket a föld felhasználásának megértése, az eddigi információ hiány gátolta, tehát mindenképpen beszélni kell azokkal az országokkal, amelyek érintettek, hogy egy új programmal álljanak elő, más képet kaphassunk végre. Meg kell mondjam, hogy 7 év után, amióta itt vagyok, most végre áttörés van a geológusokkal, és aláírtunk minden európai geológiai felmérővel, hogy, fe, hogy szabadítsák fel térképeiket, és ezt a talaj felmérésekkel is megkívánjuk majd tenni. Az erdőmaradványoknál meg kell tenni a forráshatékonyságnál, nem szabad azt nem szabad oda jutnunk, hogy egyetlen egy forrásnál is ne tudatosuljon bennünk a, a hatás. Az európai jogszabályok hatásáról kérdezett egy kollégájuk, nagyon sok olyan jogszabályunk van, amelyre globálisan figyelnek, de vannak olyan területek is, ahol Európa óriási erőfeszítéseket tesz, egy-egy jogszabály elfogadásáért, amely nem felel meg a célnak, az exportoknál például, vagy ott, hogy globális szinten kell versenyezni. Nos, ez az, amit meg kellene jobban vizsgálnunk, hogy mely, hatás, mely a határok, korlátok vannak azelőtt, hogy a jogszabályok a fenntarthatósági kritériumokat erősítsék, és hogy hol kellene a problémákat nem megsokszorozni azzal, hogy egymással ellentétes dolgokat kívánunk elérni. Erre nagyon sok példa van, és úgy gondolom érdemes részletesen megvizsgálni. De elnök asszony, köszönöm szépen az idejüket, el kell rohanjak egy másik eseményre, és köszönöm azoknak a kollégáknak, akik eljöttek. Ide remélem élvezni fogják a jelentés minden egyes sorát és részét, Köszönöm szépen, hogy együttműködhetünk. Köszönöm szépen, Megvéd asszony, minden nagyon értékeltük a tájékoztatóját. propose que nous, nous poursuivions. Akkor most folytassuk. A napi rend szerint most egy vita következik a légszennyezés kérdéséről, illetve a kibocsátási jogokról. A bizottsággal fogunk eszmecserét folytatni a kibocsátási jogokról, és át is adom a szót azonnal Philip François úrnak, amíg eh, Kramer kollégánk megérkezik. François Röné a szó. Kramer úr is érkezik. Köszönöm szépen, elnök asszony, kellemes délután kívánok mindenkinek eh, Franzvának hívnak, és a környezeti főigazgatóságtól jöttem. Számolján Venning, a részleg vezetője szeretett volna helyettem itt lenni, de term- illetve én helyette kellett, hogy jöjjek, mert egészségügyi okok miatt ő nem tudott eljönni. Szeretnénk a szakbizottságnak megköszönni a meghívást, hogy beszámolhassunk arról, hogy milyen munkát végeztünk az, a nitrogénoxid és CO2 kibocsátásának esetleges hatásairól, ipari létesítményekre, különösen a, az ipari kibocsátás irányelvel kapcsolatos munkánkat. A bevezetőmben e munkáról kell néhány szót szólniam, és e szóljak és áttekintést adjak a a környezetvédelmi főigazgatóság levegőszennyezéssel kapcsolatos tevékenységéről is. A kibocsátás kereskedelem a kéndioxid és a nitrogénoxidra vonatkozik is, is vonatkozik, amelyet az ipari létesítmények bocsájtanak ki. A bizons, bizottság a meglévő forrásokkal, szerény forrásokkal költséghatékonyan kíván dolgozni annak érdekében, hogy a környezetet magas szinten tudja védeni. Ez az oka annak, hogy megpróbáltuk megnézni, hogy mi a legköltséghatékonyabb módja ennek, és ezért vizsgáljuk, és ahol szükséges piaci alapú eszközöket támogatunk. Hatástanulmányunk, melynek, a, melynek alapján az IPPC irányelv módosítását javasoltuk 2006-2007-ben, valamint a hatástanulmány során végzett munka is azt mutatta, hogy a két szennyező anyagra vonatkozó hatékonyság növelés az ipar költségét is csökkenthetné, és növelné a, az amúgy is rendkívüli módon szükséges egészségvédelmi hatásokat. 2007 végén ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy az előzetes eredményeket tovább kell vizsgálni, hogy a rendszer szempontjait megértsük, illetve azt, hogy hogyan lehet a plafon meghatározni, és hogyan lehet a, az engedményeket is megfogalmazni. Az IPPC felülvizsgálatánál, tehát az ipari kibocsátás irányelv felülvizsgálatánál 2007. novemberében ezekre alapoztuk javaslatunkat. Tovább kellett tehát vizsgálni alaposan az említett kérdéseket, minden hatást megvizsgálni, amit egy ilyen esetleges kibocsátás kereskedelmi rendszer a társadalomra, a környezetre és gazdaságra gyakorolna. A tanulmányok most a végleges szakaszban vannak, és az elmúlt másfél-két év alatt egy tényalapú értékelést tudtunk elvégezni, és egy alapos vitát nagyon sok érintettel. Mint mondtam, most vagyunk a záró szakaszban, most gyűjtjük és értékeljük a további információt. Hangsúlyozni szeretném, hogy mindaz, amit tanulmányoztunk, az nem további követelmények vagy rendszerek, hanem a jelenlegi utasítás ellenőrzéses rendszernek, ahogy azt mi nevezzük, az A, E, D eh, rendszerét, amivel a kibocsátás kereskedelmi rendszert kívánjuk eh, kiváltani. Nagyon sok félreértés volt ezzel kapcsolatban. Ezt fontosnak tartottam ezért elmondani. A, az új eh, kéndioxid NOx kibocsátás kereskedelmi rendszer a kibocsátási irányelvet váltaná fel olyan Eh, létesítmények számára, amelyek eh, a két leggyakoribb szennyező kiszűrésére alkalmas berendezésekkel rendelkeznek. A kibocsátás kereskedelmi rendszer egyéb részei továbbra is megmaradnak. Most pedig szeretném a két tanulmányt részletesebben összefoglalni. Mint mondtam, tehát 2009 elejétől két tanulmányt végeztünk, az egyik valahol az év közepén zárult le, a másik pedig ennek egy nyomon követő tanulmánya volt, és most van a véglegesítés stádiumában. Az első tanulmányban általában néztük meg, milyen hatása van több esetleges kibocsátáskereskedelmi rendszernek a környezetre és a gazdaságra. Ezt mintegy 20 különböző forgatókönyv alapján különböző paraméterekkel vizsgáltuk meg. A második tanulmány célja az volt, hogy tovább mélyítse bizonyos gazdasági hatások elemzését, alapvetően a belső piac versenye, a nemzetközi versenyképesség és munkahelyek elemeire összpontosított. Az első tanulmány eredményei ez év közepétől állnak rendelkezésre. Az általános eredmények azt mutatják, hogy a két szennyező anyag kibocsátás kereskedelme ugyanolyan, tehát SO2 és NOx kibocsátás csökkenéshez E, járulhatna hozzá, mint e, a korábbi kereskedelmi irányelv, és végeredményében alacsonyabb költséget jelentene a társadalom számára. Alacsonyabb kibocsátás lenne tehát, mint az irányelv e, követelményei szerint, és a költségek mégsem lennének magasabbak annál. A későbbi tanulmány azonban azt mutatta, hogy a a levegő minőségének határértékeire csak minimális hatása lenne, különösen a határértékeknek való megfelelés ellenőrzése miatt. Bizonyos korlátozások azonban a modellezés során és az eszközökkel, annak ellenére, hogy a legjobb eszközöket alkalmaztuk, de tehát ezeknek a korlátozásai miatt újra végig kell gondolnunk a kérdést azért, hogy a, a jövőben eredményesebbek lehetünk, lehessünk-e kérdésben. Az első tanulmány egyik fontos következtetése az volt, hogy a költségek és megtakarítások eloszlása a különböző ágazatok között, tagállamok között alapvetően attól függ, hogy a rendszer milyen részletekkel állítjuk fel. Különösen attól, hogy az allokációkat hogyan, mi az, hogy mi az allokációs módszer szabad, vagy aukció. A második tanulmány, mint mondtam, a gazdasági hatásokat vizsgálta. Megerősítette az allokációs rendszer megválasztásának fontosságát, és azt, hogy az esetleges aukciós bevétel, árverezési bevétel mekkora lehetne. Megmutatta a második tanulmány továbbá azt is, hogy az EU általános hatásai a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban a számba vett gazdasági paraméterekkel kapcsolatban alacsony lenne, tehát a villamos energiárak, nyereség és foglalkoztatás. Kiemelném azt is, hogy a különböző érintetteket a folyamat egészében bevontuk, a kibocsátás kereskedelem hatásairól szóló vita rendkívül élénk volt, alapos, és úgy gondoljuk, hogy az összes érv, amit e, e, az érdítettek az elmúlt években előadtak, sokat segítettek a bizottságnak abban, hogy általános véleményét a témakörben megfogalmazza. E kontextusban üdvözöljük a parlament téma iránti érdeklődését, és azt, hogy megértik, hogy a kibocsátás kereskedelem és az ipari kibocsátásokra vonatkozó kérdés rendkívül fontos, ahogy ezt a legutóbbi irányelv is mutatta. Végül pedig hadd fejezzem be azzal, hogy most vagyunk az elemzés záró szakaszánál, ez a záró, tehát a befejezés előtt várhatóan a döntés arra vonatkozóan, hogy legyen SO2 és NOx kibocsátás kereskedelmi rendszerre vonatkozó javaslat vagy sem, a közeljövőben fog megszületni. Világosan ehhez meg kell érteni, hogy milyen lehetőségek és korlátozások vannak egy ilyen kibocsátás kereskedelemben. Ezzel köszönöm figyelmüket, és bármely kérdésükre szívesen válaszolok. Monsieur Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, persze rögtön szót kértem, amint megérkeztem, mert én vagyok az előadója az IPPC irányelv áttekintésének. Én voltam az, és tulajdonképpen most sikerült csak lezárnunk ezt. Nagy figyelemmel és érdeklődéssel követem az EU bizottság munkáját, azt, hogy egy új levegőszennyezési csökkentéshez hozzájáruló eszköz kidolgozásán dolgozok. És egy csomó kritikus kérdésem van, és a bizottság nyilatkozatát azonban úgy értelmeztem, hogy most nem közvetlenül kell, hogy javas, új javaslatot tegyünk, hanem hogy még mindig ott tartunk, hogy tanulmányok, hatástanulmányok születnek, és az eszközök hatékonyságát vizsgálják. Meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottság megfontolásaival kapcsolatban kritikus és szkeptikus vagyok. Miért? Hatályban van az ipari kibocsátás kereskedelmi irányába, ami persze nem sikertörténet, ez igaz, de mégiscsak éppen most módosítottuk egy hatalmas erőfeszítéssel ezt, és lényegesen előre léptünk. Sőt, meg kell, hogy mondjam, adott esetben sikert is értünk el, hiszen a legjobb rendelkezésre álló technológiáktól való eltérést a, az iparban korlátozzuk. Ez az új cikk a gyakorlatban először be kell, hogy igazolja magát, és biztos, hogy egy sor lehetőség lesz majd. Németországban azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen sarki ügyvédeknek sikerülnek majd olyan megfogalmazósákat találni, hogy miért lehet a konkrét létesítményeknél eltérni a rendelkezésektől. De már nagyon sok tagállamtól kaptam visszajelzést, megjegyzem olyanoktól is, akik az IPPC irányelvet még nem ültették át jól. Tehát ők azt mondják, hogy először meg kell nézni, hogy az új törvénynek milyen hatása lesz, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt jobban alkalmazni. Szerintem teljesen alkalmatlan az időpont arra, hogy most a határértékeket kibocsátási kereskedelemmel váltsuk fel. Úgyhogy eh, úgy gondolom, A kérdésem az, hogy hogy működik az a rendszer, ahol a határértékeket határozunk meg egy ipari létesítményhez a BVT alapján, és hogyan működik az a rendszer, amelyben a nagy tüzelésű berendezések határértékeit az EU bizottság a kibocsátás kereskedelemmel párhuzamosan határozza meg. Hogyan mi lesz a helyzet azokkal a tagállamokkal, ahol a működő határértékrendszerek már e, sikertörténetet jelentenek, és amelyek, amit tulajdonképpen a többi tagállamnak át kellene venni. Miért akarunk egy jól működő rendszert kibocsátás kereskedelemmel felváltani, vagy a bizottság úgy gondolja-e, hogy a nemzeti törvényeket hatályon kívül helyezzük annak érdekében, hogy a kibocsátás kereskedelem hatályosulhasson. Erről még nem tudok. Persze azt is meg kell mondjunk, hogy vannak a világnak olyan régiói, ahol a kibocsátás kereskedelem a levegőszennyező anyagainak kibocsátás kereskedelme pozitív tapasztalatokat hozott. De azért, mert azok regionális és helyi szervezésűek. Nem, és ha jól értem a bizottságot, akkor itt majd most egy EU szintű kereskedelmi rendszerről van szó, tehát a teljes EU-ra vonatkozó. Hadd emlékeztessek arra a tapasztalatra, hogy a CO2 kibocsátás kereskedelemnél nem sikerült kontingensek megítélét és az, az EU tagállamok között és érintettek között tisztességes formában szétoltani. Miért gondolják, hogy a levegőszennyező anyagok kibocsátás kereskedelménél ez jobban sikerül? a rendkívül eltérő kiindulási helyzeteket hogyan akarják egymáshoz rendelni. Mint mondtam, vannak olyan tagállamok, amelyek a kibocsátás védelmi törvényalkotásukban már előre haladottak, mások meg még semmit nem csináltak. Elkerülhető-e az, hogy az early action tehát a korai lépéseket büntetjük kvázi azzal, hogy plafonokat határozunk meg, és és nem kötelezzük a többi tagállamot sem arra, hogy olyan csökkentéseket vezessenek be, amelyeket mások már az elmúlt évtizedekben megcsináltak. Az IPVC-vel kapcsolatban meg kell nézzük, hogy az integrált megközelítés ugye mindig a megfelelő kiinduló pont. Az ipari létesítmények levegőszennyező anyagokat, víz és, és talajszennyező anyagokat bocsájtanak a környezetbe, és az integrált megközelítés pontosan azt jelenti, hogy egy káros anyagot redukálunk, akkor viszont a többinél engedményt kell tenni annak érdekében, hogy a létesítmény még működőképes legyen. A anyagkereskedelem ezzel az integrált kezdeményezéssel összhangban van-e? A meglévő irányelvről beszélek. Ez az a három konkrét kérdés, amit fel akartam tenni, és mint mondta, nagyon-nagyon nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy a bizottság nem akar egy gyors vágtával most előállni, hanem valóban rendszerváltásra kerül sor az európai kibocsátás a eh, kibocsátásban. Köszönöm szépen, négyen kértek szót. A következők. Restrossi, Linda McEvan, Hát ezek felsorolt személyeken kívül, nem tudom, van-e még valaki, lezárom a listát. Ezzel kapcsolatban vagy a következő ponttal a vagy pedig a... En même temps, euh, le point, le point 7. Akkor a hetes pontot is, amit holnap reggel kellett volna megvitatnunk, akkor azt is ide vesszük, ami a kibocsátási engedélyekkel kapcsolatos. Kilakakis úr, akkor önjelentéstevő. Monsieur Grotte, on arrête là, deux minutes chacun. Akkor mindenki két percet kap, megegyezhetünk ebben, mert még utána van még egy témánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy a nitrogénoxid kibocsátással kapcsolatban gondolkodik azon, hogy a hogy mi legyen az ára, maximum ára a kéndioxid, széndioxid és a nitrogénoxidra sőt tovább mennék, nagyon sok hiányosság van a kibocsátás kereskedelmi rendszerben. Tudjuk, hogy 2009-ben kezdődtek a kereskedések, de hogyan lehet elkerülni a kudarcokat? A kéndioxid és a nitrogénoxid vonatkozásában. Elnök, köszönöm szépen, Angela Vezsaber. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen Kramer kollega feltette már a kérdést. Ugye alapvetően az ipari kibocsátás eh, NOx és, eh, tehát a mm, nitrogénoxid és eh, kéndioxid csökkent az elmúlt évben, és azt várjuk, hogy ez folytatódik ez a tendencia. Többek között a nemrég elfogadott ipari kibocsátás irányelv miatt. Ez is oda fog vezetni, hogy a nitrogénoxid és nitrogénoxid kibocsátások, az értékek csökkensenek, a kibocsátás 66%-a, ami már nagyjából megfelel annak a célnak, amelyet a levegőtisztaság stratégiája alapján határoztunk meg. A különböző szereplők, a nem kormányzati szervek is érdekes módon, vállalatok, tagállamok aggódnak a költséghatékonyság miatt és a megvalósíthatóság miatt az NOx és, tehát az NO és a CO2, az SO2 kereskedelem megvalósíthatósága miatt. A bizottság mit vár ettől az új kibocsátás kereskedelmi rendszertől, mit vár a rendszer felváltásától, hogy a határértékekről egy kereskedelmi rendszerre állunk át. Nem vezete, kérdezem, bizonytalanságokhoz és felesleges terhekhez vajon nem hat-e ellen a hatékony kibocsátás csökkentésnek? Sikeres lesz-e ez a váltás, és valóban bizonyíthatóan csökkenni fog-e a kibocsátás a levegőtisztasági célkitűzéseknek megfelelően? Ezt még nem igazán értem, látom, és szeretném ezért magam Kramer kollégához, által elmondottakhoz kapcsolni. Ö Monsieur euh, Oreste Rossi. Oreste Rossi, köszönöm. Csak két dolog. Egyrészt engem gaz továbbra is a különböző kvóták kezelése. Ugyanis nem szeretnénk azt, hogyha pénzügyi spekuláció következne be ezeken a piacokon, és hogyha gyakorlatilag a kótákat tőzsdei rendszerben mm, értékesítenék, és a bankok kezelnék őket egy állítólagos érték alapján. Tehát szerintem ez nagyon aggasztó, és egyébként ezt a mostan bekövetkezett pénzügyi válságból is vontam le másrésztről pedig hogyan is lehet a tagállamok választásait igazolni. Ugyanis arról esik szó, hogy 50%-a a árverésekből származó bevételeknek a környezetvédelmi infrastruktúrákra kell fordítsák a tagállamok. A többi 50%-ot pedig a tagállam dönti el, hogy hogyan használja fel. És erről csak informálniuk kell a bizottságot. Vagy pedig akkor lehet, hogy nem elég világosan fogalmaz az anyag, mert ez a megmaradó 50 százalék, ami azért sok pénz továbbra is, azt csinál vele minden tagállam, amit akar, és a bizottságnak nem is kell vele elszámoljon, csak tájékoztatja, vagy pedig a bizottságnak mégis van beleszólása ebben. Köszönöm. Sajnos mikrofont nem hallunk. Tessék? Én is szeretnék néhány gondolatot elmondani azzal kapcsolatban, hogy az ITS mechanizmus hogyan is, vagy az ETS mechanizmus hogyan is működött mostanáig. Főként a CDM szektorra gondolok, az ETS mechanizmuson belül. De nem csak a CDM-ről van itt van szó, hanem más esetekről is. A bizottság részéről egy választ kaptam arra nézve, hogy hogyan is fogják azt a problémát kezelni, hogy a piaci szabálytalanságok, illetve problémák felvetődése esetén az LTS e piacon belül ki is lesz a felelős, és mit fog tenni. Nos, ugye most úgy tűnik, hogy a versenyfőigazgatóság lenne ez, aki leginkább felelős ennek a témakörnek. Nos, jó néhány kérdésünk van azzal kapcsolatban, hogy ez a mechanizmus hogyan is működik. Hiszen itt egy valós kereskedelmi rendszerre szabott mechanizmusról van szó, hiszen a széndiokszid kibocsátás globális szinten nem tudom mennyire kínálkozik a kereskedelmi forgalom hozás szempontjából. De hát ott vannak ugye a lokális paraméterek is, más, kibocs, más anyagok kibocsátásával kapcsolatban főként. Úgyhogy nagyon óvatosan kellene ebbe a vállalkozásba, kalandba belemenni. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy hogyan másként lehetne fellépni, még mielőtt belépünk a különböző kibocsátás kereskedelmi rendszerekbe. Fontos lenne tehát az, hogy az ETS problémáira megoldást találjunk, még mielőtt beleépünk abba. Monsieur Grote? Grote úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor, amikor a légi közlekedést bevonjuk a kibocsátás kereskedelembe, akkor azt mondtuk, hogy nagy erőfeszítésekkel a parlament és a bizottság által megfogalmazott céllal fogadtuk el, hogy a, a légi közlekedés nitrogénoxid kibocsátásával kapcsolatban is valamit meghatározunk. Úgyhogy Krámer úr most ugye azt mondja, hogy most az ipari kibocsátásoknál is be akarják vezetni, hát szerintem egyiket csak a másik után lenne érdemes megcsinálni. Nagyon örülnék, hogyha megválaszolnák, hogy ezt mellesleg írásban is kértük az árnyék előadókkal, hogy mi a helyzet az első javaslatnál tehát. Ami a CDM-et illeti, a kollega már éppen érintette, itt jelentes pazarlás van a kereskedelemben, és a HFC 23 projektnél ezek 10.700 hétszer károsabbak ezek a, az anyagok, mint a CDM, mint a CO2. A CDM ráadásul a fenntartható fejlődésnek nagyon jó eszköze, úgyhogy szeretném, ha a bizottság elmondaná, hogy mit akar tenni az ellen, hogy nehogy néhány vállalat versenyhátrányt szenvedjen el. Hogyan lehet tehát a CDM terület hiányosságait ezért megszüntetni? Köszönöm szépen, akkor most megkérem a bizottságot, hogy legyen szíves a lehető legrövidebben válaszolni. Köszönöm szépen. Megpróbálok a legtöbb kérdésre válaszolni. Vannak kérdések, amik inkább a klímás kollégára tartoznak, úgyhogy ezeket meghagyom neki ami arra vonatkozik, hogy a kereskedelem, a kibocsátás kereskedelem hogy fog működni egy határérték kibocsátással, kibocsátási határérték rendszerrel. Megnéztük a rendszert, és egy olyan rendszert tanulmányoztunk, amely kiváltaná azt a követ, mint hogy a kibocsátási határértékeket kellene alkalmazni azokra a létesítményekre, amelyek kibocsátási kereskedelemben részt vesznek. Tehát ez nem az adott rendszerre épülne rá. Ugyanakkor azt is jeleztem az előadásomban, hogy előfordulhat, hogy szükség lesz arra, hogy kidolgozzunk egy minimum követelményt, ami mondjuk lehetne kibocsátási limitérték Például ez lehet regionális vagy helyi levegő problémák esetében. Tehát a helyi szennyezés az nyilván egy aggodalmat keltő dolog, úgyhogy ezt tovább kell vizsgálnunk, mert a jelenlegi modellezés nem teszi lehetővé, hogy egyértelmű következtetéseket vonjunk le. Ami a terjedelmet illeti, egy egész uniót átfogó rendszerben gondolkodtunk, de vannak olyan forgatókönyvek is, amelyik regionálisabbak, vagy csak néhány tagállamot érint, tehát különböző opciókat vizsgáltunk. Azt is kidolgoztuk, hogy elsősorban az Európai Unió szabályokra kellene, hogy épüljön ez a rendszer, és a kereskedelmi rendszernek a hat hatása, ahol ez működik, a legnagyobb költséghatékonyságot így érhetjük el, mert potenciálisan így lehet igazán kereskedni. Ami a különböző kiinduló pontokat illeti, illetve azt, hogy a túlkorai fellépést büntessük. Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy kezdettől fogva olyan rendszereket vizsgáltunk meg, amelyek nagyjából ö, környezetvédelmi szempontból ugyanazokat a célokat fogalmazza meg, mint amit az ipari kibocsátási irányel fogalmaztunk meg. Tehát környezeti hatás szempontjából és kibocsátásból ezekre a tanulmányokra ö, hivatkozunk, és a, egy potenciális kereskedelmi rendszer is ezekre a forgatókönyvekre épül, hogy legalább ugyanazokat a célokat akarjuk megvalósítani. Ez nagyon fontos lenne, és ez fontos a plafon meghatározása szempontjából is, aminek legalább a BAT meghatározására kelljen, hogy épüljön. Tehát valamennyi érintett létesítményre egységes kellene, hogy legyen, és ez fogja meghatározni a környezetvédelmi ambíciókat célárat vagy minimumárat nem gondoltunk meghatározni. Ami az integrált megközelítést illeti az IPPC irányelvben, illetve az ipari kibocsátás irányelvben, Emlékeztetni szeretnék arra, hogy egyéb engedélyezési feltételek is megtarthatóak. Tehát az összes egyéb szennyezés, ami egy üzemből kikerül, azok az engedélyezési rendszerrel kezelhetőek. Természetesen annak, azzal is tisztában vagyunk, hogy a kibocsátás kereskedelem az egy rendszerváltozást jelent, és jelenleg vizsgáljuk a tanulmánynak a következtetéseit, de nem csak ezt, hanem a különböző reakciókat az érintettektől. És ezeket is teljes mértékben figyelembe kívánjuk venni, mielőtt egy konkrét döntés megszületne. Ami azt a kérdést illeti, hogy mi a rendszernek a hozzáadott értéke, illetve a bizottság szerint mi lehet a hozzáadott érték egy ilyen rendszerben, úgy gondolom, hogy megint csak már kezdettől fogva elmondtuk, hogy egy olyan rendszert keresünk, ami költséghatékonysági szempontból jobb. Ugyanazokat a környezetvédelmi célokat kívánjuk elérni, és jó lenne, hogyha ezt költséghatékonyabban tudnánk megtenni, és ez igazán az az erő, ami az egész tanulmánykészítést elindította, illetve különböző forgatókönyvek vizsgálásához vezetett. Uh, Ennyi. Köszönöm, hogy az elnök asszony. És miután ugyanerről a témáról van szó, vagy nagyon közel áll ehhez, Javaslom, hogy a holnap reggeli dokumentumból vegyük át a 23-as pontnak a hetesét, ami az Európai Unió ö, üveghatású gázaival, kibocsátásaival kapcsolatos, és akkor át is adom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen! Ami azokat a kérdéseket illette, hogy a különböző projektekből milyen ö, részek maradnak meg. Ez a része annak az energiacsomagnak, amit a ö, tanács készített a nemzetközi kreditekre vonatkozóan, és amiket 2013. január 1-től alkalmazandó, hogy Hidegát biztosan közölte, elkészítettük a javaslatot, és most már egy ilyen javaslat jött van az HFC-ről, és az egyéb kreditekre, ami az első alkalmazási lehetőség 2013. január 1-től. Ez körülbelül 25 projektet jelent a CDM keretein belül, és 1 százaléka az összes projektnak, és körülbelül a fellét a CTM krediteknek mi kezeltük. Az egyik, van egy kérdés-felelek dokumentum is, ami ugyancsak megjelentetésre került, és nagyon érdekelne bennünket a parlamentnek és másoknak a véleménye is ezzel kapcsolatban, hogy biztos elmondta, itt nem arról van szó, hogy kevesebb hittet kaptanak, hanem támogatjuk a klímaváltozás elleni küzdelmet, és a piac pedig jobb hitelekhez kellene, hogy jusson. Ennek végül is az európai szén ára nem lenne kihatása. Az Európai Parlament fogalmazott meg egy kérést az energia és klímacsomagban a bizottság felé, hogy a piacot átfogóan kell vizsgálni, illetve az irányelv 12-es pontjában minden szerepel. A bizottság jelenleg egy közleményt készít elő erről a témáról, ami eh, néhány hónapon belül a parlament elé fog kerülni. Ami a cél árat illeti, a bizottságnak nincsen cél ára az Európai Uniós ETS-en belül a csökkentésekben az a cél, hogy minél kisebb költséggel valósítsuk ezt meg, és a recesszió is azt jelenti, hogy egy 30%-os csökkentés vállalás lenne a célszerű, a 20% szerepel a jogszabályban. Az aukcióból befolyó jövedelmeket a tagállamoknak a klímaváltozás elleni küzdelemre kell felhasználniuk. Így döntöttek az államfők, és a bizottság ezt majd egy jelentésben el is jutatja a parlamenthez. Tehát erre odafigyelünk, és reméljük, hogy a parlament is oda fog erre figyelni. Ami a légiközlekedést jelenti, arról van szó, hogy 100%-ban az aukciós bevételeket klímaváltozásra kell használni és van még 50 százalék, ami pedig a szigetelésre kell, hogy felhasználásra kerüljön. Volt egy kérdés az a nitrogénoxid kibocsátással kapcsolatban is, nevezetesen arra vonatkozó, amit a légiközlekedés bocsát ki, amikor hozzájárultak ehhez a jogszabályhoz. A bizottság az én egységem dolgozik a légiközlekedési LTS e kidolgozásán, de jelenleg nincs külön egy nitrogénoxid anyag, ez a kettő összefog. Szilakakis úr, majd Sábron úr. De tényleg csak nagyon-nagyon röviden. Csak nagyon röviden. Először szeretném megköszönni a bizottságnak azt, hogy gyorsan lépett, és köszönöm szépen a biztosnak is ezt. És szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy a tőke megtérülés 10%-os befektetése 78 szoros. Legalábbis a bizottság szerint. Tehát amit mi mondtunk, az teljesen rendben van, és ezen kívül gyakorlatilag minden esetben a projektek kevesebb, mint egy év alatt ö, végükhöz érnek. Can do up till the... válnak, és a bizottság jó munkát végzett, tehát most rajtunk a sor, hogy beszéljünk a tagállamokkal is. Köszönöm, Zsebrandi. Csak én is nagyon röviden. Valóban Skilakakis úr kollégámhoz hasonlóan nagyon örülök a bizottság lépéseinek, azonban továbbra is a rendszerben van egy két éves hézag, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne betölteni, és a nemzeti kormányom felé is ezt a kérdést szeretném feltenni. Amennyiben a bizottság hajlandó megtárgyalni mindezt, például a Business europe akkor meg kell, hogy értsék azt, hogy ez igazából csak a mostani jogalkotás hézagja, nem ez volt a cél, hogy ilyen mellékhatások legyenek és alá kell húzni azt is, hogy ők maguk is az iparág szereplőinek felhívják a figyelmét arra, hogy ezt a joghézagot ne használják ki. Köszönöm. Esetleg röviden válaszolna, uram? Köszönöm. Hidegárd biztos júliusban felvetette ezt a kérdést, és azóta nagyon sok érintett féllel is beszéltünk. Rajta van ez egyébként a bizottság honlapján is, tehát mindez az átláthatóságot biztosítja. A Business Europe egyébként nem teljes mértékben osztja az Európai Bizottság jelenlegi javaslatát, úgyhogy várjuk, hogy tovább folytatódjon a párbeszéd velük. A bizottság olyan javaslatot tett, amely gyakorlatilag a lehető leghamarabbi időponttól kezdve érvényre lép. 2013. január 1-ig azonban mindez tagállami hatáskörben marad, tehát addig a bizottság nem felelőse ennek. Köszönöm szépen! Most azt javaslom, hogy az utolsó napi rendi pontunkra térjünk rá. 2013 után fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívások és költségvetési források. Meg is adom a szót Zserben Ján Gebrardinak, aki vélemény előadója. Voorzitter, wij bewaren het leukste... Köszönöm szépen. A legszebb marad a végére, ahogy azt mondani szoktuk, és örülök, hogy a kollégák közül is néhányan itt maradtak. Az új pénzügyi terv igen nagy ívű terv 2020-ig határozza meg a pénzügyi célkitűzéseket. A jelenlegi rendszer azonban mégiscsak statikus jellegű, 2010-ben határozták meg, hogy 2020-ig mit akarunk tenni. Gondoljunk azokra az öt éves tervekre, amelyeket a Szovjetunióban fogalmaztak meg, e, azt is annak idején túl merevnek tartották, mi viszont tíz éves tervekkel dolgozunk. A terv azonban azt próbálja megfogál, e, megfogalmazni, amit 2005 végén elhatároztunk Tony Blair hatására ez a jelenlegi rendszerünk működése. 2005. decemberben határoztuk meg azt, hogy mi most 2013-ig hogyan költsük el a pénzünket. Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Parlament kezdeményezése a következő pénzügyi tervel kapcsolatban oly fontos, és ezért e, próbáltuk a tanácsot a 2012-ig terjedő pénzügyi tervben támogatni, hiszen itt nem csak erről, hanem az összes jövőbeni pénzügyi tervről is szó van. Sajnos csak angolul van meg a, az, e, a jelentés, 15 ezer leütés, egy hétig tartott, mire leírtam, ez ezerszer több, mint az én nevem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen jelentés azért mégiscsak fontos a prioritások meghatározásánál. Remélem, hogy kérdéseikkel majd tovább segítenek, hogy, segítenek, hogy még élesebb legyen a megfogalmazás. Azon gondolkozom, hogy ez a jelentés most hogyan tudja a legnagyobb hatást elérni Európai Parlament jelentéseként a pénzügyi tervre vonatkozóan. Gariga kollega a Szüre Bizottságban az illetékese E, kérdésnek, de természetesen nem csak erre a jelentésre korlátozzuk munkánkat. A szürebizottságban, a környezeti bizottságban, sőt az elnök is, Haukasszony is, Eckhart kollega is aktívan részt vesz a bizottságban, én is ott, tehát mindenképpen a környezeti bizottság szempontjait is képviseljük. Amire figyeltem, az az, hogy ne minden egyes külön költségvetési sorról szóljunk a, jelentésben, hanem a jövő képét, Európa fenntarthatóságát próbáljuk érvényesíteni. Úgy gondolom, hogy ha sikerül minket, ha sikerül nekünk ezt a, jele, ezt a víziót bevinni a jelentésbe, és ebben a, a környezeti szempontokat is érvényesíteni, akkor sikeresek vagyunk. Az Európai Környezeti Ügynökség is megerősítette mellesleg ezt a jövő víziót, tehát van jövőképe, tehát van némi következetesség több pilléren áll az elképzelés, a legfontosabb a környezet szempontja minden más ágazatba való integrálása. Egyre gyakrabban halljuk ezt a bizottságtól, de pillanatnyilag a parlament, a mezőgazdasági, halászati, közlekedés, energia, strukturális alapok, stb. reformjáról beszél, lehet, hogy a mi üzenetünk eltűnik. Úgyhogy sokkal inkább hangsúlyozni kell a rövid távú ágazati érdekeket, de ezek felett a minden ágazatba való integrálása a környezetnek az egyik fontos elem. Szembe kell menni a káros, a környezetre káros támogatásoknak. Semmi új nincs ebben, ez már a 2020-as tervben is, meg, célkitűzésekben is meghatározható. A Goya jelentésben a biodiverzitásról kap, biodiverzitásra kapcsolatban is már megemlítettük. A második pillér leginkább Bill Clinton híres szavával foglalható össze az economy stupid, tehát a gazdaságilag buta butaság. Tehát nagyon fontos, hogy gazdaságilag észszerű és fenntartható dolgokat határozzunk meg. A, a holnap vállalkozása fenntartható vállalkozás. Ha megnézzük a világ egyéb részein a fejlődést, és meg Lévasszony, meg Drénasszony is beszélt a, jó te, a zöld technológiák szabadalmaztatásáról. E, Kína nagyon-nagyon e, e, keményen halad előre ezen a területen. Ha nem figyelünk, akkor nem, nem csak a munka költségeiben, hanem technológiában is versenyképes lesz velünk, és meg is ver minket Kína. Pedig ez gazdaságunk történelmi ereje. Ha e téren nem sikerül lépést tartani, akkor problémák adódnak, súlyosak. Úgy gondolom, hogy a következő időszakban három ö, megszorítás lesz a nyersanyaghiány, és úgy gondolom, hogy a gazdaság mindent meg kell, hogy tegyen ennek leküzdésére. A fenntartható ö, nyersanyagok ö, importjától való függés, tehát a nehéz fémek, kínai importja például, és hogyha végig gondolom, hogy a 14 legfontosabb nyersanyagból Európában igazából egy sincs, akkor látható, hogy milyen függőségünk van. A következő az egyre komolyabb és súlyosabb környezeti jogalkotás, ez a fenntartható fejlődésnek a motorja, és e, a harmadik pedig a fogyasztóknak az ereje, az Unilever 2020-ra teljes mértékben fenntartható akar lenni nyersanyag, jogalkotás és fogyasztói fogyasztók kereslete szempontjából is, és ez nagyon érdekes, hogy a fenntarthatóság az egyre fontosabb, például a Nestlé tervek, termékeket egy darabig a fogyasztók bolykotálták, mert nem voltak fenntarthatók a nyersanyagok. Nos tehát, ezek azok a kérdések, amelyeket a pénzügyi tervben szeretnék látni. De pénzről is van persze szó, hiszen a pénzügyi terv az mindig pénzről szól. Hogyha jól megnézzük, akkor látható, hogy az éves költségvetések Európán belül a környezetre való kiadások nagyon alacsonyak, csak 450 millió Európa, sokkal többre van szükség. Ha megnézzük a kívánságlistákat, és ha megnézzük azt, hogy milyen ígéretek hangzottak el. A tagállamok a, a bizottsággal együtt kiszámozták, hogy 5,8 milliárdra van szükség pusztán a Natura 2000-hez. Kopenhágában pedig rábólintottak, illetve több dologra, amire 18 milliárd euró lenne szükséges. Ez nem pusztán az európai költségvetésből származó összegek, és nem is lehet mind állami forrás. Nyilvánvalóan privát pénzek is ebben szerepet kell, hogy kapjanak nem mondom azt, hogy ezek, tehát nem vettem és nem neveztem meg ezeket az összegeket a koncepcióban, de azt igen, hogy Európa képes arra, hogy megfelelő alapokat biztosítson a környezeti kihívások megoldására. Végül pedig, elnök úr, elnök asszony elnézést, szeretné, mm, kíváncsian várom kollégáim válaszát. Mint mondtam, ez a jelentés, az én jelentésem a környezettel kapcsolatos határozat egyik eleme, amit Gariga jelentéstevő ír. A Szőre Bizottság Haukasszony vezetésével, más kollégákkal is támogatja ezt, és kíváncsi vagyok, hogyan reagálnak. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Dan. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm azt a munkát, ami ezzel kapcsolatban folyik. Nagyon jól illik ez a téma az elhangzott jelentésekkel és meghallgatásokhoz is. Ez a jelentés a nagyon sok mindent tartalmaz, és az állásfoglaláshoz különböző területeket kell megvizsgálnunk. Több dologra szeretnék módosító javaslatot megfogalmazni. Nagyon jó ez a jelentés, végre olyan vonalat találtunk, amit támogatni tudunk. De hát néhány javaslatot, mint mondtam, hát ha még jobb lehetne ettől a jelentés. Fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzuk, hogy pozitívum az, hogy az Európai Unióban a pénzügyi terv megszületik, mégpedig hosszabb gazdasági tervezést tart, takar, mint a tagállamoké. A környezeti problémák nagyobbak, a forrásokkal is nyilvánvalóan összefügg, de gyakran előfordul, hogy a tagállamok egyszerűen csak túl rövid időszakra terveznek. Ugye a költségvetéseket gyakran egy évre hozzák, csak mi pedig most hosszabb perspektívát határoztunk meg először 7 évet, ahol alapvető struktúrákat lehet meghatározni Európa számára. Ezt ki kell tudnunk használni, és nagyon jó lenne, viszont azt is jelenti, hogy ha rossz döntéseket hozunk, amelyek negatívan hatnak a környezetre, akkor ezek a hibák súlyos károkat okozhatnak. Az EU költségvetést Természetesen nem szabad a környezetre káros intézkedésekkel megtűzdelni. Nagyon sok olyan projektet támogat az Európai Unió, amely ellentmond az éghajlati célkitűzéseinknek, a környezeti célkitűzéseinknek. Ez, ez a szakbizottságnak az alapfelfogása, ezt nem szabad engedni végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan lehet azokat a forrásokat alkalmazni, amelyek pozitívak, ösztönzőek, és a változások szempontjából is a tagállami szinten is hasznosak. Közös agrárpolitika az egyik ilyen terület. Egészen biztos, hogy itt vannak lehetőségeink. Úgy gondolom, hogy meg is kell valóban ezt újra meg újra tennünk, egészen konkrét javaslatokat kell megfogalmaznunk, hol lehet lépni, hol lehet az agrártámogatásokat összekapcsolni a környezettel, környezetbarát célokkal. Nagyon jó az egyensúly, ami itt van, tudom, hogy részletesnek is kell lenni, és átfogónak egyszerre. Éppen ezért ezt mind végig kell fontolnunk, legalábbis a közös agrárpolitikánál, azt, hogy mennyire fontos ez a mi területünk meg kell tudni konkrét javaslatokban állapodni, amelyek technikailag is megoldhatók, elérhetők, ami megvalósítható. És természetesen aztán a mezőgazdasági bizottsági kollégánkat is be kell vonni, hiszen nekik részletes ismereteik vannak. Fontosnak tartom azt is, hogy a különböző lehetőségeket végigjárjuk. Környezeti indikátorokat kell bevonni, alá kell húzni, hogy ebben a szakbizottságban messzebbre tekintünk, mint egy-egy korlátozott vita. Tehát a pozitívumokat és negatívumokat egyaránt a hatásoknál végig kell gondoljuk a környezetpolitika keretében. Köszönöm szépen. Természetesen én magam is szeretnék majd írásban benyújtani néhány gondolatot, de jónak tartom azt, hogy az alapgondolat megszületett, ez jó, a jelentés jó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Joao Ferreiro következik. Pardon. Fernandez, excuse. Nem, Fernandez elnézést kér az elnök, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék a jelentős készítőjének a munkához és a jelentéshez. Az elkövetkezendő pénzügyi keret vezér eleme az Európai Unió 2020-as stratégiája lesz, ez az alapja mindenek, és szerintem erre hivatkozni kellene a környezetvédelem vonatkozásában is, mert ez egy cél. 2020 ez 20-at jelent, és jelenti a CO2 kibocsátást, ami aztán kiterjeszthető lesz, aztán 20 jelenti az energiahatékonyság növekedését, és 20%-os növekedést a megújítható energiák vonatkozásában. Tehát mindez nagyon fontos, és a környezetvédelmi biztos is ezt támogatja. Független attól, hogy egyetértünk-e vagy sem a célkitűzésekkel és a stratégiával, a stratégia emblematikus stratégia is egyben. Ennek meg kell, hogy legyen a finanszírozása is, és ez azt is jelenti, hogy forrás vonatkozásában is hatékony Európának kell lennünk. Tehát Európának mindent meg kell tennie ennek elérése érdekében. Tehát kell, hogy legyen bizonyos hivatkozási alapunk a saját szempontunkból, független attól, hogy támogatjuk-e vagy sem ezt az emblematikus gondolatot, ezt a zászlós hajó ötletet a az energiahatékony Európára vonatkozóan. Ez az, amit el kell döntenünk, és ehhez szeretnék én hozzájárulni. Egyben szeretném hangsúlyozni is, hogy ez nagyon fontos, és eh, mindenképpen figyelme kell venni minden beruházásnál, minden finanszírozásnál. Átláthatóságra van szükség, de ez még fontosabb a környezetvédelmi területen, mert pontosan tudnunk kell, hogy hová kerül a pénz a különböző projektek útján. Ez azért fontos, hogy az alapműködését tudjuk figyelemmel kísérni, és tudjuk azt, hogy az alap megfelelően kerül-e felhasználásra. Így láthatjuk, hogy melyik projektfinanszírozás volt megfelelő. Ahhoz, hogy ezt elérjük, szerintem nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő Európai Uniós alapok nál ne csak a két intézmény dolgozzon együtt, és vegyen részt abban a folyamatban, ami az információ közlését tekinti, hanem mind három intézmény dolgozzon együtt. Madame Og. Og asszony következik. Um es gleich vorweg zu Köszönöm szépen. Előre kell bocsássam, hogy túlsnak kifogásolni valóm nincs a jelentése kapcsolatban. Mondjuk azt jobban szeretném, hogyha erősebb lenne, amit José Manuel is mondott. Tehát ez az integratív felfogás. Többé-kevésbé ezt ugye már parlamentként megtettük, Többé-kevésbé tehát az Európa 2020-as stratégia alapján eh, állunk. Itt eh, ugye okos, fenntartható és befogadó növekedésről van szó. Ha ezt összekapcsoljuk, akkor eljutunk az integratív felfogáshoz, ami környezeti részünknél is. A cél egy szakpolitikán belül, egy cél a háromból előre kell, hogy kerüljön, de ezt nem tehetjük meg a másik kettő végrehajtása nélkül, elérése nélkül. Ez az, amit valahogy be kell vegyünk. És természetesen a mezőgazdaságpolitika nagyon fontos szerepet játszik a kohéziós politikával együtt. Már most szeretném az összes kollégának átadni a meghívást, hogy január 13-án, tehát jövő évben jöjjenek el a Sura Bizottságba. Ott kezdjük el tudni illik az ágazati témák megtárgyalását, és január 13-án kezdjük a mezőgazdaságpolitikával a dolgot, és nagyon klassz lenne, hogyha nem csak a mezőgazdaság agrárpolitikusok lennének ott, és nem csak ők fogalmaznák meg kéréseiket, hanem a környezetpolitikusok is azt mondanák, hogy álljon meg a fákjás menet itt, ezt meg ezt még be kellene tenni, ezt meg azt még módosítani kellene. Ugye nekünk is van egy csomó feltételünk arra vonatkozóan, hogy hogyan akarjuk megtenni. Hogy is mondjam, ami egy picit hiányzik, az az, hogy mi legyen, és ezért mi is felelünk, tehát mi legyen a katasztrófáknál el akarjuk ezt az egészet felejteni, nem is akarjuk megemlíteni, vagy pedig azt akarjuk, hogy a következő pénzügyi tervben benne legyen, átmentsük oda. Vagy egészen más eszközt képzelünk el. Ezt még végig kellene gondolnunk. Persze időnk az van rá. Egyébként meg, ami ezt a munkadokumentumot illeti, hát erre vonatkozóan csak azt mondhatom, hogy hogy a legerősebb eszköz, hát ez egy kicsi túlzás. A legerősebb eszköz szerintem a környezetben mégiscsak a jogalkotás és az együttműködés, mielőtt még a költségvetés megszülítik. Az eddigi költségvetési tervben nem voltunk olyan nagyon jól ellátva pénzzel, és ezért is fontos a következő pénzügyi tervben az integratív kezdeményezés, az integratív felfogás, mert akkor fogjuk tudni a céljainkat elérni. Végül pedig jelezném, hogyha az okos növekedésre gondolunk, akkor nem pusztán kutatás és innovációs programokat kell nézzünk, hanem a nevelést, oktatást és képzést. Egy picit a hetes pontban benne van, Gernyán mondta, hogy igen, szükség van elegendő forrásra a képzéshez is, de azt hiszem, hogy jó lenne egy kicsit ki, ki kellene ezt még dolgozzuk. A legszebb célok sem érnek semmit, hogyha a tagállamokban nincs elég ember, olyan ember, aki fenntarthatóan, fenntartható növekedés alapján gondolkoznak. Ha a cégeknél, cégek nem képesek arra, hogy a nyereség maximalizálásról, a fenntartható gazdálkodásra átálljanak, akkor az egésznek semmi értelme. És úgy gondolom, hogy itt, ezen a ponton meg kell kezdenünk átgondolni például a jó, vagy átképezni a jó gépészmérnökeinket, akinek a végén nem jó gépészmérnökkel kell lenni, hanem fenntartható termelést gyá- biztosítónak. Ha egyáltalán van erre mód, és hogyha fantasztikus módosítókat tudunk benyújtani, és bővíthető ez az egész, mert azért ugye remélem, hogy talán ezt az oldalt még fel lehet tölteni, mert nehogy elveszen abból, ami itt van e- ezen az oldalon. Egyébként teljes mértékben egyetértek, hogy a SURE, és úgy gondolom a SURE szakbizottságban is majd végig akarják gondolni mindazt, amit mi elmondtunk. Ja. Péter Líze, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Gerbrandi úrnak és Haukasszonynak is, aki az egyik legfontosabb alakja ennek a vitának. Nagyon rövidre fogom magam. 2005-ben határozták meg a jelenlegi pénzügyi tervet, 2007-ben, ahogy Fernández kollega is említette, a 2020, a, tehát a 20-20-20 stratégiát. Most pedig legkésőbb a pénzügyi tervben alkalmaznunk kell alkalmazkodnunk kell ehhez, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha majd egyszer valahol, bár a múlt héten már azt mondtuk, hogy most is megtesszük, most meg akarjuk tenni, az EPP pedig úgy gondolja, hogy még nem érett rá az idő. Én viszont úgy gondolom, hogy a köz, következő pénzügyi tervben legkésőbb alkalmasnak kell a 30%-ot bevezetni. Egyébként az éghajlatváltozási terveinkkel leállhatunk. Európában is jobb helyet kell, jobb helyzetbe kell tudnunk magunkat helyezni, ami nem lesz egyszerű. A pénzügyi kiegyenlítés a tagállamok között, a támogatás a tagállamok számára lehet, hogy nehéz lesz, és lehet, hogy meg is nehezítik azt, hogy még ambiciózusabb célokat kitőzzünk. Úgy gondolom, hogy nagyon figyelni kell erre, nem csak a rövid távú vitában, ami ugye jelenleg nagyon nehéz az éghajlatváltozásban, nem szabad, nem biztos, hogy ezt el fogjuk tudni e- érni, de mégis akarjuk. Rajta van a papíron is. És ha akarjuk, akkor a pénzügyi terve, tervben ezt vegyük figyelembe. Mm, merci, Peter. Ja. Köszönöm szépen, Peter. Talán, hogyha egy nagyon gyors konklúziót, Jan. Nagyon-nagyon rövid leszek, elnök asszony teljes mértékben egyetértek. Szinte mindennel, amit kollégáim elmondtak, nyilvánvalóan az elmondottak, az elmondottakra én magam is gondoltam, csak nem volt egyszerűen helyem, hogy leírjam. A 2020 at természetesen meg kell említeni, az EU 2020-at is. Lehet, hogy a fordításban a tolmácsok ezt kicsit már unják, de ezeket mind meg kell említeni. Az átláthatóság nagyon fontos, jó, én is jónak tartom, hogyha határozottan, hangsúlyosan belevesszük. Aztán a támogatások, hát Éva, ezen el kell gondolkodjam. Meg kell nézzük, hogy hogyan lehet a legjobban bevenni. Persze kár lenne, hogyha a a jelentés fő üzenete ettől felhígulna. A kollégák megjegyzéseit várom, hogy élesebb, erősebb lehessen a jelentés. Köszönöm szépen ezt a munkát, amit teljesen jogosan mindenki üdvözölt. Szeretném mondani, hogy december 14-e a módosítók benyújtásának határidő a ideje. Január 26-án szavazunk szakbizottságban, és áprilisban vagy májusban szavazunk. Holnap pedig 9 órakor találkozunk. Kellemes estét!